buonasera a tutti. Siamo già in ritardo sette minuti e mi sembra che i lavori che abbiamo questo pomeriggio siano particolarmente intensi. Jó napot kívánok mindenkinek, elég sok a munkánk, úgyhogy szerintem lássunk is neki. Az egységes piaci stratégiáról szóló jelentéssel kezdjük. Lara Komi a jelentéstevő. Meg is adnám azonnal a szót a jelentéstevőnek, és utána meghallgatjuk az árnyék jelentéstevőket és az egyéni felszólalókat. Üdvözölnék egyébként 20 horvát, lengyel, szlovák és olasz diákot, illetve hallgatót, akik ma itt vannak az ülésünkön. Szeretettel üdvözöljük őket. A fordítási főigazgatóságtól is van itt 15 gyakornok, őket is szeretettel üdvözöljük. Most pedig megadom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. rispetto ai giornali dei prossimi giorni. Tehát az egységes piaci stratégiáról van szó, magáról, magáról a szövegről annyit szeretnék elmondani, hogy kiváló munkát végeztünk közösen. Sok kompromisszumot dolgoztunk ki, összesen 23-at, és végezzetül sikerült nagyon sok dologban megállapodnunk, ami az egységes piacot illeti. Meggyőződésem, hogy ez a stratégia elősegíti a növekedést, sikerül lebonti, lebontani segítségével az akadályokat, és így tovább. Nem fogok külön-külön kitérni minden egyes kompromisszumra, hiszen mindenki megkapta a szöveget. Egy dolgot azonban szeretnék elmondani – Sikerült egy nagyon fontos kérdésben megállapodnunk, mégpedig az áfa kapcsán megállapodás született. Szerintem kiváló kompromisszumot sikerült kialakítani. Ezen túlmenően megtaláltuk a módját annak, hogy hogyan lehet a kiírásokat leegyszerűsíteni, a KKV-k számára egyéb fontos intézkedéseket is sikerült beépíteni a szövegbe, a fogyasztóvédelemmel is foglalkozunk a szövegben, az eredet megjelölések segítségével sikerül orvosolni bizonyos problémákat, és aztán összességében megpróbáltuk az európai kiírásokat az innováció irányába terelni. Különböző definíciókat fogalom meghatározásokat alakítottunk ki, hogy világos legyen, hogy mi az a startup vállalkozás, mik a, mit tekintünk kis vállalkozásnak, és így tovább, azért, hogy egyértelműbb legyen a helyzet a kiírások kapcsán is. Aztán a shared economy problémaköre szintén nagyon fontos a digitális belső piac kapcsán. Abból indulok ki, hogy a kialakított kompromisszumokat mindenki támogatni tudja, holnap szavazunk a témáról, természetesen rendelkezésre állok, ha bárkinek bármi kérdése lenne, de persze a többi árnyékjelentéstevőhöz is fordulhatnak. Köszönöm, mondja az elnök, nem utolsó sorban azt is köszönöm, hogy ilyen röviden és tömören fogalmazott. Most meg is kapják az árnyékjelentéstevők a szót, Mici asszony az SZND részére parancsoljon. I, I, I would like to thank Köszönöm. Ara and all the shadows for for the cooperation and coordination have shown in Köszönöm szépen a jelentéstevőnek és a többi árnyék jelentéstevőnek az együttműködést e stratégiai fontosságú jelentés kapcsán. Nagyon jó volt a légkör, a különböző frakciók nyilvánvalóan nagyon különböző álláspontot képviseltek eleinte, de szerintem végül sikerült olyan jelentést megszövegezni, amely sok frakció számára elfogadható, és a belső piacot szolgálja. Az összes kompromisszumos módosító szerintem egy csomagot alkot, ezeket mind-mind el kellene fogadnunk szerintem holnap a szavazáskor, mert nagyon átfogóak. Az SND részéről annyit tudok elmondani, nem sikerült nyilván mindent elérni, amit szerettünk volna, de nagyon kiegyensúlyozott az eredmény, és minden bizonyal ezt majd a holnapi szavazás is tükrözi. Nagyon szoros volt a menetrend, nem volt időnk mindent megvitatni, de alkalmazkodtunk a kialakult helyzethez. Bár sok módosítónk benne foglaltatik a kompromisszumokban, és ezek teljesen elfogadhatóak. Számunkra szeretném elmondani, hogy az SND számára néhány fontos problémát nem sikerült a szövegbe bevenni, a refét, a jobb szabályozás, a szolgáltatásokra vonatkozó irányelv, a szociális piacgazdaságra vonatkozó és egyéb hasonló módosításokat nem sikerült a szövegbe bevenni, abban tükröztetni, de úgy gondolom összességében kiegyensúlyozott a szöveg, igaz ez a kompromisszumokra is, és várom a holnapi szavazást. Szerintem, ahogyan már elmondtam, nagyon kiegyensúlyozott jelentés született, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönjük szépen, most pedig az ECR részéről Daniel Dalton kap szót. Uh, Köszönöm elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani az előadónknak kiváló munkát végzett ebben a dosszében, a többi árnyékel eladó is megérdemli a dicséretet. Kivételesen jó volt együttműködni a többi frakcióval. Az ECR részéről tudjuk támogatni ezt a jelentést, mindent nem kaptunk meg, amit szerettünk volna, de alapvetően egy olyan kompromisszum született, amely a legtöbb frakció legfontosabb szempontjait felelőli. Tehát összességében tudjuk ezt támogatni. Főként a megosztáson alapuló gazdaság a sharing economy tekintetében úgy érezzük, hogy hogy ez működőképes lehet a 21. század gazdasági növekedési modelljébe ez illeszkedik. Ráadásul újra kell gondolni azokat a szabályokat, amelyek az egyes piaci szereplőket visszatartanak, ezeket is támogatjuk. A belső piac továbbfejlesztése általánosságban szólva vett továbbfejlesztése az európai gazdaság jövőjének kulcsa. Fontos, hogy ez a kis és a nagy cégek számára egyaránt előnyekkel járjon. Jelenleg az egyenlő, e, az egységes belső piac nem biztosít a kis cégek számára egyenlő versenyfeltételeket. A méretgazdaságosság a méret miatt a méretüknél fogva a nagy cégek ezeken felül tudnak kerekedni, a kicsik pedig nem mindannyiunk közös érdeke, hogy mm, ezt valahogy kiterjesszük, működőképessé tegyük mindenki számára. Alapvetően azt hiszem, hogy például az, hogy a tagállamok azon képességét, hogy adókat vessenek, és semmiféleképpen ne korlátozzuk, vagy vegyük el, ez eh, nagyon fontos. Mi nem tudunk mégsem támogatni? Egy-két kompromisszum, ott eh, nem tudunk támogatni. A jelentés teljes egészét végül támogatni fogjuk, de egy-két kompromisszumot nem. Például a piacfelügyelet és a eh, termékbiztonság tekintetében a kötelező származási ország megjelölést nem tudjuk támogatni. Úgy érezzük, hogy sok termék esetében, főként akkor, hogyha több országból származó összetevőkből áll, ez nagyon nehéz lesz, nem lesz gyakorlatban megvalósítható, drága lesz, és a fogyasztóvédelem tekintetében a nyomon követhetőséget sem, és a um, és a fogyasztó védelmet, a termékbiztonságot sem szolgálja. A címkézés általánosságában véve Persze ez fontos, hogy a fogyasztók megfelelő információval rendelkezzenek, némi egyszerűsítés azonban csökkentené a költségeket és a belső piac felaprózottságát, de a számozási ország címkézést nem támogatjuk. A nem mezőgazdasági jellegű földrajzi megjelölés, tehát nem agri GI esetében az a mezőgazdasági földrajzi eredet megjelölőst az agrárium területén kívülre terjeszteni, nem tartjuk okos dolognak, már csak azért is, mert a termelői szervezetek vannak mögötte. Hogyha valaki nem tagja a termelői szervezetnek, akkor nagyon restriktív, megszorító típusú dolog lehet ez. És igazán nem értjük, hogy ennek mi lenne bármiféle módon az e, e, előnye has to be built in a certain town, <laughs> why it can't be built in another. És nem egészen értjük, hogy miért nem, azt értem, hogy a champagne az miért csak champagne régióból származhat, mert az éghajlat a, e, és a talaj meghatározza, de hogyha emberi kéz által létrehozott termékekről beszélünk, akkor ez már teljesen más terület, ami túlságosan messze menne ez, de azt hiszem az elejétől fogva egyértelműen mondtuk, hogy ezt nem fogjuk támogatni, ezt tudja a raportőr is, de a jelentés egészét igen. Tehát összefoglalva azt hiszem, hogy jó megállapodás született összességében a fel, az említett pontok kivételével. Grazie, onorevole Dalton. Köszönjük, Dalton úr. Az ALDE frakció nevében Köszönöm, én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, valóban építő jellegű munkát folytattunk együtt. Összességében ez egy jó vélemény. Jó néhány javaslatunkat figyelembe vették a 9-es, 15 es 19-es, 21-es, 22-es, főként az utolsó két ö, ö, kompromisszum problémás nekünk, a 23-asra kapcsolatban is vannak fenntartásunk. A 19, 21, 22-es kapcsolatban azt gondoljuk, hogy ezeket mindenképpen meg kellene változtatni. Geoblocking ügyben túlságosan gyenge ez a kompromisszum. Sharing economy ügyben pedig nem tudunk semmiféle negatív megfogalmazást támogatni. Akkor is, hogyha az adózás és foglalkoztatás ügyében a sharing economy hivatkozva próbálunk bármilyen negatívumot mondani. Az Aldi meggyőződése, hogy az Európai Bizottságnak minden címkézési elvárást felül kellene vizsgálni, Érdemes lenne végig gondolni, melyek azok, amelyek tényleg fontosak és elengedhetetlenek a termék fogyasztói számára. Úgy érezzük, hogy digitális módon is lehetne információt nyújtani, nem mindig a termék csomagolására kell ezt valahogy feltenni. Ezért a 22-es kompromisszum egész egyszerűen nem eléggé ambiciózus számunkra. Köszönöm. Eh, non vedo nessuno della GUE. Eh. Köszönjük. A GUE-ból nem látok itt senkit. A zöldek nevében sincs itt az, aki jelentkezett, de talán valaki más belép helyette. Köszönöm szépen. Julia Rieder nevében jöttem, aki az árnyék előadó a frakciónk részéről. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak azért, hogy figyelembe vette az észrevételeinket a crowdfundinggal, a megosztáson alapuló gazdaságon és a nyílt forráskodon alapuló nyílt licencű modellekkel kapcsolatban. Mi nagyon pozitívan tekintünk ezekre, de bizonyos aggájaink még mindig megvannak. Ami a geoblockingot illeti, úgy gondoljuk, hogy a javaslat nem elég ambiciózus. A digitális egységes piacról szóló tárgyalásoknak szerintünk hangsúlyosabban kellett volna megjelenniük. Elismerték azt, hogy szükség van egy ambiciózus kezdeti javaslatra, és mindezzel párhuzamosan el kellett ismerni azt is, hogy a KKV-kat nem szabad arra kényszeríteni, hogy mindenhol teljesítsenek. Az IMKÓ-nak nagyra törőbbnek kellene lennie, amikor a polgároknak információhoz való hozzáférését írja elő, ami nem ugyanazt jelenti, mint a vállalatok kényszerítése arra, hogy teljesítsenek. Vannak olyan elemek, amelyekkel a frakciónk nem tud egyetérteni, ami az SPC tárgyalás előállítási mentességeket érinti. A generikus, illetve a természetben lévő anyagokhoz hasonló gyógyszerek előállításában úgy gondoljuk, hogy még mindig lehet pozitív eredményt elérni. A 219-es és 220-as módosítónk ugyanebben az irányba mutat, de a 220-as módosítva még problémánk van. Az SPC rendszer alatt garantált rendszerek alásása nélkül mondattal problémánk van, reméljük, hogy ez még változni fog. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna mondani. Köszönjük, Ábik képviselő. Grupo FDD, Marco Giullo, prego. Ön nincs itt, Marco Giullo következik. Köszönöm, Elnök úr, köszönöm az előadónak is. Kiváló munkát végeztek az előadók. Úgy gondolom, hogy nagyon jól indultunk, és közösen sikerült javítanunk a szövegen. Nagyon sokan sok nézőpontból tekintettünk erre a kérdésre, és azt hiszem érdemes szem előtt tartani azt, hogy itt a fogyasztókra, és a munkavállalókra, vagyis a polgárokra koncentrálunk, őket kell megvédenünk. És nem szabad megfeledkezni a piac termékenységéről sem, a KKV-k számára nagyon fontos, hogy egyszerű, egyértelmű szabályok legyenek. És nagyon elégedettek vagyunk a megosztáson alapuló gazdaságról szóló javaslattal, de úgy gondoljuk, hogy itt meg kell védeni a, ezen, ezen a piacon dolgozók érdekeit is. És meg kell kérnünk a jogalkotókat arra, hogy nagyobb erőfeszítéseket tegyenek, és olyan szabályokat fogadjanak el, amelyek tekintetbe veszik az ágazatban tapasztalható gyors változásokat, és rugalmas szabályokkal kell előre felkészülni erre a gyors változásra. Ehhez új típusú eh, feladatvégzésre lesz szükség. Nem egészen egyértelmű még, hogy hogyan fog mindez megtörténni. Elégedettek vagyunk azzal, hogy a nem mezőgazdasági termékek esetében legyen beavatkozás a rendszerbe. Ezek ugyanis nem tartoznak az áruk szabad áramlásának hatája alá, ez lehetővé tenni, hogy az Európában előállított nagyszerű termékek máshova is eljussanak. Ezen kívül mi támogatjuk a szakbizottságnak azt az erőfeszítését, amely a címkézésre irányult. Van egy újabb rendszer is, amely több információt nyújtana a fogyasztóknak, így ők jobban megalapozott döntéseket hozhatnak a vásárláskor. Ez tehát hozzáadott értéket teremtene. Ugyanakkor aggaszt bennünket az, hogy Európában milyen kapacitásunk van gyógyszerek előállítására, mielőtt azok licence lejárna. Kollégáinkkal közösen benyújtottunk módosítókat, és reméljük, hogy a kollégák erre fognak is szavazni, ugyanis ez lehetővé tenné, hogy gondoskodjunk arról, hogy a harmadik országokban lévő termelés átkerülhessen hozzánk. Úgy látom, hogy a következő frakcióból senki sem jelentkezett. Tehát áttérhetünk a más képviselőkre. Schwab úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagyon szépen szeretném megköszönni olasz kolléganőnknek, Lára Kóminak a kiváló munkát, amelyet jelentéstevőként végzett. Az Európai Parlament saját kezdeményezésű jelentésének a központi üzenete az kell, hogy legyen, hogy mi parlamentként az Európai Bizottság munkáját támogatjuk, ami a belső piaci rendelkezések végrehajtását és jobb végrehajtását illeti. Támogatjuk tehát az Európai Bizottságot az erőfeszítéseiben, és támogatjuk a bizottságot, bizottságnak azt az alapvetését is, hogy a belső piac a kelet, a dél, az észak és a nyugat európai polgárokat egy aránt kell, hogy szolgálja. Ebben a jelentésben megnevezünk sok szakpolitikát, kompromisszumok fedik ezeket a politikai irányokat. A zöldektől érkezett kolléga, illetve a zöldekhez tartozó kolléga elmondta, hogy a generikus gyógyszerek számára kiemelt fontosságúak. Ez lehet, hogy így van, de ez részben a Környezetvédelmi Szakbizottság illetékességébe tartozik, ezért ezen a területen talán nem történt annyi előrelépés, mint ahogyan ő azt várta volna. Góga kolléga az eredet megjelölések témáját említette. Azok az érvek, amelyek itt elhangzottak, olyan érvek, amelyeket kritikusan eh, vitatnak meg, vagy kritikával illet sok néppárti kolléga is, és nagyon fontos, hogy világos többség szülesen itt a parlamentben, azért, hogy a biztos asszonynak is világos üzenetet fogalmazzunk meg. Nagyon hálás vagyok mindenkinek egyébként, aki a kompromisszumok kialakításában részt vett. Köszönöm szépen. Elnök, Köszönöm szépen Svábornak, Grappini asszony a következő, Maria Grappini. Köszönöm szépen. Először is szeretném kifejezni a köszönetemet Komi asszony számára, és Marlennek is szeretnék köszönetet mondani, hiszen ők elfogadták a KKV-król szóló intergroup meghívást kis és középvállalatok szervezetei voltak ezen jelen, és elmondták véleményüket erről a jelentésről. A két előadó kolléga is nagyra értékelte a valódi gazdasági szereplőkkel való találkozást. És örülök annak, hogy módosítóim közül 20-at is bevettek a kompromisszumokba, Ugyanakkor továbbra is van nyolc olyan módosító, amelyet nem vezettek át a szövegbe. Az összes módosító a kis- és középvállalkozások támogatását célozta, nekem ez volt a célom. Kedvező feltételekre van szükség a KKV-k számára, annak érdekében, hogy ők ne hagyják el a piacot. Arra szeretném kérni Dalton urat, hogy így meg velem egy kávét, hagyd magyarázzam el neki, hogy miért kell megvédeni a sampanyi pesgőt, de mondhatnám például a kerámiákat is példaként, ugyanis csak egy bizonyos régióban lehet ezt elkészít, ezeket elkészíteni, ugyanis csak itt található meg az argil nevű anyag. Támogatnunk kell a kis és középvállalkozásokat. Köszönöm szépen. Köszönjük, Grapini asszony nem jelentkezett más hozzászólásra, ezért megadnám a szót az előadónak, Lara Kominak, és gratulálok neki is az elvégzett munkához. A frakciónk nevében azt mondhatom, hogy nagyon kiegyensúlyozottra sikerült a szöveg. Azt remélem, hogy nagy támogatást is fog majd élvezni ez az anyag, hiszen közösen próbáltunk kompromisszumokat kötni, hogy a lehető legjobban tudjuk megoldani ezeket a kérdéseket. És ez összhangban van azzal, amit a parlament, illetve ez a szakbizottság általában tesz, és örömömre szolgál az eredet megjelölésre és más szabályokra vonatkozó részek megfogalmazása. Holnap fogunk szavazni erről a kérdésről, és ez az egyik legfontosabb kérdés. Komi asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, zárásképpen szeretném még a következőket elmondani, elnök úr. Először is, ami a gyógyszereket illeti. A különböző egyeztetések alkalmával többször is elhangzott ez a probléma. Született időközben egy hatástanulmány a generikus gyógyszerekről, illetve folyamatban van egy tanulmány elkészítése, és amint a tanulmányjal kapcsolatos munka lezárul, kiderül, hogy mit szeretnének a fogyasztók, mit szeretnének a vállalkozók, és így tovább. Amíg azonban ez a szöveg nem született meg, addig úgy tűnik a legjobb a szabványrendszer megerősítése lenne, ugyanis ez a rendszer még nem működik optimálisan az összes tagállamban, főként ami a határidőket illeti. A második megjegyzésem a, az eredet megjelölésekre vonatkozik. Amióta a parlamentben dolgozom, azóta folyamatosan terítéken van ez a téma. Amióta legutóbb foglalkoztunk ezzel a témával, készült egy hatástanulmány, és ez a hatástanulmány felszólít, felhívja figyelmet arra, hogy a fogyasztók számára mennyire fontos az eredet megjelölés. A múltban mindig úgy tekintettünk az eredet megjelölésre, mint a KKV-k számára fontos elemre, most azonban megszületett ez a tanulmány, és a fogyasztók véleményét is fel tudtuk mérni. Azt persze nem szeretnénk, ha tovább fragmentálódna a piac. Elsősorban a fogyasztóvédelemmel szeretnénk ebben az összefüggésben foglalkozni a jövőben, Nem tudom, hogy az eredet megjelölésben mi lehetne negatív, hiszen jó az, hogyha tudjuk, hogy egy adott termék honnan származik, és a fogyasztó ezen információ tudatában dönthet arról, hogy megvásárolja, avagy sem. Holnap tehát szavazunk, remélem, hogy minél többen támogatni tudják. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, mondja az elnök, a következő napi rendi pontunkra térnénk át. Jelentés a postai szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásáról Lucy Anderson, tessék. Köszönöm szépen. Rögtön az elején elmondanám, hogy kezd nagyon érdekessé válni ez az egész jelentés, és köszönöm az elnékelőadóknak azt, hogy segítik a munkámat, és a digitális belső piac csoport munkáját, amely tegnap a csomagszállítás ügyben Például nagyon érdekes vitákat folytatunk. Köszönöm azoknak is, akik módosítókat nyújtottak be. Összesen 53 érkezett a különböző frakcióktól, ami szerintem fontos volt. Fontos kérdéseket vetnek fel ezek a módosítók, amik mind hozzárulnak ahhoz, hogy egy jobb átfogóbb jelentést fogadjunk el. Minél több kompromisszumot próbálunk kidolgozni annak érdekében, hogy valóban megfelelően alakuljanak a dolgok. A célunk az, hogy megfelelően rugalmas legyen az irányelv a tagállamok számára. Ugyanakkor az is fontos számunkra, hogy ezt megfelelően hajtsák végre a tagállamok. A hosszú távú fenntarthatósága az egyetemes szolgáltatásnak pontosan azon alapul, hogy a tagállamok közötti különbségeket tiszteletben tudjuk tartani, persze megfelelő felügyelet mellett. Nagyon érdekes módosítók érkeztek pont ezzel kapcsolatban, amelyek ráadásul a csomagküldő szolgálatok, illetve csomagszállítás fontosságát hangsúlyozták. Azt hiszem, hogy az ügyben nincs köztünk véleménykülönbség, hogy fontos, hogy megbízható legyen ez, és megfizethető a fogyasztók számára. A fogyasztói jogorvoslattal kapcsolatban a kis, kis értékű követelésekre vonatkozó európai bevett folyamatok jól működnek, akár csak az ADR irányelv, Elhangzott, hogy mennyire fontos eh, az alkalmazottak, a munkaerő szerepe, hiszen alapvetően ez a fenntarthatóságát érinti az egész ágazatnak, és általában a szolgáltatás minőségét. Az új szereplők piacra jutásának könnyű könnyűségével kapcsolatban is érkeztek nagyon érdekes javaslatok. Tegnap küldtük körbe a kompromisszumos módosító javaslatokat. Nagyon érdekes állni egyeztetést folytattunk tegnap, és el kell, hogy mondjam még egyszer, hogy mennyire hálás vagyok mindenkinek. Nagyon fontos ágazat ez, és nagyon örülök annak, hogy a mi szakbizottságunk is hozzájárulhat ezen ágazat továbbfejlődéséhez. Köszönjük szépen az előadónak, Anderson asszonynak, az Ányik előadókkal folytatjuk. Róza Tun a néppártnői nevében elsőként. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük Lüssinek, a munkáját. Roppant fontos ez, mert a postai és We really must be in all involved, fully involved, so that... és a csomagküldő szolgálatok nélkül nem tud egy modern gazdaság megfelelően működni. Szerintem nagyon jó kiinduló pont Lucy javaslata. Az első megjegyzésem, hogy a postai szolgáltatások terén ö, valóban működik-e teljes mértékben a belső piac. Nekem nem úgy tűnik, 28 külön piacról beszélhetünk az Európai Unió területén, és az Európai Bizottság a munka dokumentuma az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó kötelezettséggel, amelyet bizony tagállamról tagállamra másképp alkalmaznak, egyáltalán nem világos. Van azonban mégis egy valami, ami közös a 28 különböző tagállamban. Mindenki a saját határain belül tud csak gondolkodni. Már pedig nem állhatunk meg a határnál. Főleg manapság nem lehet, egész egyszerűen nem okozhat nehézséget vagy pluszköltséget egy egyszerű országhatár. A második az a, a jogszabály átültetése nemzetközi jogba. A tagállamok erre bőven, bőven kaptak időt. Majdnem két évet vágott, várta az irányában lefektetett határidőt követően a bizottság azzal, hogy napvilágra kerüljön ez a jelentés. Ugyanakkor az irányelv átültetésének az aránya nem alakul valami jól. Kettő jogsértési eljárást is kezdeményeznie kellett az Európai Bizottságnak, de aztán amikor alaposan megvizsgáljuk a tagállamokat ezügyben, akkor világossá válik, hogy nagyon gyakran nem kielégítő, nem megfelelő mindez. Az áfa kérdés például a a szabályozói tevékenység leválasztása, a tulajdon kérdése. Van bőven tehát még tennivaló. A piacra jutás tekintetében sem túl rózsás a helyzet, ezért ezt jobban, alaposabban végig kellene gondolni. az infrastruktúrához való hozzáférés az inkumbens, tehát a már piacon lévő, kvázi monopól helyzetben lévő piaci szereplő védelme. Több tagállamban is mindenféle furcsa feltételekhez kötik a piacra lépést. De most nem akarok túlságosan hosszan beszélni erről, a transzpozíciós kérdésekről, mert majd a módosító indítványaimban kifejtem mindezt. A harmadik pont, véleményem szerint a mi szakbizottságunk a digitális belső piaccal foglalkozik. Kicsit hosszabb távon kell szerintem gondolkodnunk a csomagküldő szolgálatokkal kapcsán. A piac nem megfelelő működése következtében Az Amazon esetében is láthattuk, hogy mi történik. Egy páneurópai hálózatot, logisztikai hálózatot épít ki. Ezt nem gondolom feltétlenül fenyegetésnek, de vagy veszélynek, de el kellene mégis gondolkodnunk azon, hogy hogyan lehetne a piaci ágazatot hatékonyabbá tenni. Például a csomagküldésre vonatkozó postai, logisztikai szabályok eh, hogyan tehetnénk könnyebbé a piaci működést. Ezt végig kell gondolni a fogyasztói jogok szempontjából is, Lehet, hogy, lehet, hogy egyáltalán nem annyira jó feltétlenül mindig a, a, a postai szolgáltatások működése, de hát a hozzáférés biztosításának kötelezettsége tekintetében például mindenféle jó ötletek felmerültek. Lehet, hogy ezek furcsa ötletek sokak számára. Sajnálom, bocsánat, hogy megcsörönt a telefonom, tehát azt hiszem tényleg itt az ideje annak, hogy ezen a piacon javítsunk a helyzeten, mert nagyon elavult a jelenlegi helyzet. Köszönjük, Túnasszony. Most pedig eh, az ECR frakció adom meg a szót. Eh. Szanowni Państwo, ja również chciałem się przyłączyć do... Köszönöm szépen, eh, elnök úr, kedves kollégák. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadóasszonynak, Lucy Andersonnak, és szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak is, akik együtt dolgoztak vele ezen a tervezetem. Természetesen megnéztem az előkészített kompromisszumokat, és szeretnék köszönhet mondani azért, hogy a módosítóim bekerültek ezekbe a kompromisszumos javaslatokba. Különösen azok miatt vagyok hálás, amelyek a postai szolgáltatások minőségéről és a határokon átnyúló szolgáltatásokról szólnak. Más konkrét megjegyzésem nincs, de szeretnék rámutatni arra a tényre, hogy a bizottság arra törekedett, hogy jó munkakörülményeket biztosítson a postai dolgozók számára. Attól tartok, hogy a bizottság ebben túl messzire megy, hiszen en, ezeknek inkább a tagállami hatáskörbe kellene tartozniuk. Úgy vélem, hogy a tagállamok felelősek ezekért a kérdésekért, nem pedig a bizottság. Tudom, hogy még több munkát fognak végezni ezen a véleményen, és azt remélem, hogy sikerül kompromisszumot elérnünk az imént jelzett kérdésben is. Köszönöm szépen. Eh, parola Köszönjük, Cezak úr. Az Alda részéről Lokegaard képviselő következik. Thank you, Chair, and... Uh, Köszönöm, elnök úr és az ALDE frakció nevében is szeretnénk természetesen köszönetet mondani az előadónak az eddig elvégzett munkáért. Úgy gondoljuk, hogy már azon a két ülésen is, amelyen én részt vettem, nagyon sok jó szándékot és együttműködő szellemiséget tapasztalhatunk. Úgy gondolom, hogy helyén való azt mondani, hogy legalábbis most ebben az esetben az ALDE frakció véleménye egybecseng a néppártéval. Tun asszony már nagyon helyesen nyilvánult meg az imént. Mi is úgy gondoljuk, hogy nagyon erőteljesen kell a piacra koncentrálnunk, illetve arra, hogy hogyan működik vagy nem működik ez a piac. Nagyon sok tagállamban tapasztalható ez, és ezért egyértelmű üzenetet kell küldenünk a bizottságnak, a tagállamoknak és mindenki másnak. Ki kell mondanunk, hogy mi azt akarjuk, hogy ez a piac működjön. Tuna asszony másik nagyon helyeslendő gondolata az volt, hogy egy-két módosító beérkezett a piac jövőjével kapcsolatban is. Nemrég az Egyesült Államokban jártam a foglalkoztatási szakbizottsággal, és ott láthattam, hogy hogyan működik az Amazon, illetve más cégek, és lehet sok mindent gondolni arról, hogy hogyan működnek ezek a cégek a munkavállalók szempontjából, de az mindenképpen egyértelmű, hogy ez a jövő, és ezt is figyelembe kell vennünk. Így kell megvizsgálnunk a saját helyzetünket és a postai szolgáltatások jövőjét. És talán a jelentésnek is tükröznie kellene ezt a jövőbeli helyzetet. A mai ülésen még nem esett szó erről, de most eszembe jutott, hogy talán érdemes lenne a piac jövőjéről is elgondolkodni. De nem fogom ezt a vitát most tovább húzni, csak azt szerettem volna mondani, hogy a néppárttal nagy részben egyetértünk, és úgy gondoljuk, hogy az előadó is jó hiszeműséget mutatott, ezért úgy gondolom, hogy sikerre tudjuk vinni ezt a jelentést. Köszönöm. Rendben, köszönjük, Lokegard úr. Úgy látom, hogy más árnyék előadó nem kíván most hozzászólni, hiszen több frakció nincs is jelen a teremben. Most Lőszit szeretném megkérdezni, hogy szeretne-e válaszolni az elhangzottakra. Köszönöm szépen az igen hasznos válaszokat. Ez gazdagította azt a beszélgetést, amelyet már korábban is folytattunk. És azt hiszem, hogy Róza abszolút igazad van abban, hogy a digitális aspektusnak meg kell jelennie eh, ebben az anyagban, és eh, erről is beszélnünk kell, és remélhetőleg ezt sikerül is megvalósítani. Azt gondolom, hogy a célok és az átültetés tekintetében az egyik módja annak, eh, hogy újra tudjuk strukturálni a létező kompromisszumokat, az az, hogyha tovább erősítjük a hozzáállásunkat. És azt hiszem, egyetérthetünk abban, hogy mindenki túlságosan belső szinten gondolkodik, és nem pedig határokon átnyúló módon. De ha mi nem kezdjük ezt el, akkor senki más sem fogja, tehát ez létfontosságú. Köszönöm az ezzel kapcsolatos kommenteket. Illetve a hozzáférési követelmény és a hosszú távú perspektíva említés is nagyon fontos volt. Az ICR-beli kollégának is köszönöm úgy gondolom, hogy a munkaerő kérdése mindig is nehéz dió lesz, de talán meg tudjuk ezt oldani. Arra kell hangsúlyt fektetnünk, hogy kihez tartozik a, mindennek a felelőssége. És egyetértek az ad val is. Itt valóban a piacról van szó, és a többi frakcióval közösen mi is amellett vagyunk, hogy a piac működését javítsuk. Ugyanis van mit javítani, mi is szeretnénk mindenkinek üzenetet küldeni, folyamatosan ezen dolgozunk. Ami pedig az Egyesült Államokat és az Amazont illeti, valóban nem hunyhatunk szemet a fölött, ami jelenleg történik, de ezt mégis méltóságteljesen és rendezetten kell megtenni. Mindenki tudja, hogy hogyan történnek a dolgok, nem zárkozzunk-e semmiféle új fejlemény előtt, de úgy gondoljuk, hogy ezeket megfelelően kell bevezetni, és gondosan meg kell fontolni. Köszönjük, Anderson asszony. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság szeretne hozzászólni, ebben az esetben övék a szó. Thank you, Mr. Chan. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a vitában. Nagyon örülünk annak, hogy a parlament ennyire érdeklődik eme dosszié iránt, és ez helyén való így, hiszen nagyon fontos téma ez a polgárok és a vállalkozások szempontjából is. Lucy az elején elmondta, hogy a megfelelő végrehajtásra van szükség a hosszú távú fenntarthatóság, és nagyon fontos a digitális menetrendet is említeni kell itt. Ezzel mind egyetértek. Teljesen egyetértünk abban, hogy mik a kulcsfontosságú témák. Tónasszony Feltette a kérdést, hogy az irányelv célkitűzéseit sikerült-e elérni. Ön azt mondta, hogy a fő célkitűzés az egységes piac volt. Én ezt némileg megkérdőjelezném. Szerintem annak idején két fő célkitűzésünk volt. Egyrészt szerettük volna a rendszer hatékonyságát, a rendszer minőségét javítani. Szerettünk vol- szerettük volna azt látni, hogy a fogyasztók számára jobb szolgáltatás áll rendelkezésre, és a profi, profitabilitás, azaz nyereségesség is nagyon fontos kérdés volt annak idején. Akkor Európában csak két nyereséges vállalkozás működött ezen a területen, és ezen túlmenően a verseny növelésén túl, és az a hatékonyság növelésén túl azt mondtuk, hogy a szolgáltatás nyújtás egyetemessége nem sérülhet. Szerintem valóban sikerült ezt a második célkitűzést elérni, ami a versenyképességet illeti, illetve a versenyt magát. Itt talán nem voltunk olyan sikeresek, és ennek több oka is van. Ön is elmondta, hogy a nemzeti joganyagba való átültetés talán nem volt olyan sikeres, mint ahogyan azt szerettük volna és amikor a harmadik irányelvről volt, szóltak a tárgyalások, akkor azt láttuk még, hogy egyre több levelet küldenek, miközben ma egy csökkenő piacról van szó. A levelek esetében nem volt ez tehát olyan mérvadó kérdés. Ma azonban egyetértek önnel, egyetértek ön, önnel abban, hogyha megnézzük a polgárok és a vállalkozások jelenlegi szükségleteit és óhajait, akkor itt a csomagküldés sokkal fontosabb, mint a levélküldés. A határokon átnyúló tevékenységek területén a csomagküldés sokkal jelentősebb, fajsúlyosabb kérdés, hiszen hogyha valaki határokon átnyúlóan szeretne kereskedni, akkor nagyon fontos kérdés a csomagküldés. Szerintem a célkitűzésénk tehát némileg változtak a piac fej, piacok fejlődésével és a fogyasztók szükségleteinek megváltozásával. Ami magát a végrehajtást illeti, illetve a nemzeti joganyagba való átültetést, mi a bizottság részéről úgy érezzük, hogy nem minden tagállam volt eléggé lelkes, ami a piacok megnyitását illeti részről. Mindig nagyon nehéz az irányelv végrehajtat társát megkövetelni, hiszen az irányelv viszonylag sok mozgásteret hagy a tagállamoknak. Hogyha tehát azt akarjuk, hogy ez a rendszer működjön, akkor a tagállamoknak egyet kell érteniük velünk a célkitűzésekben. Mi bizottságként nem tudjuk ráerőltetni a tagállamokra és a kormányokra azt, amit ők nem akarnak megtenni. Az persze nem elég, hogyha belső piacról csak itt Brüsszelben beszélünk, a belső piacnak egész Európára ki kell terjednie. Elhangzott továbbá az is, hogy az Európai Bizottság jó munkafeltételeket biztosít, és hogy itt talán túl messzire mentünk. Ha jól értettem az ön felszólalását, akkor azt kell, hogy mondjam, mi ezt soha nem tettük meg, soha nem tévedtünk erre a területre, ez továbbra is tagállami kompetencia, a szociális feltételek, a munkakörülmények, ezek mind-mind tagállami kompetenciák. A nemzeti jogalkotás keretein belül meghatározott jogszabályok vonatkoznak ezekre a területekre, mi a munkafeltételeket nem tudjuk harmonizálni. Lokegárd úr beszélt annak szükségességéről, hogy a piacok jobban működjenek a jövőben. Láttam az önlevelét a munkavállalói jogok kapcsán is, hogyha a Dán piacot nézzük, akkor persze ez az a piac, ahol nagyon lelkesen alkalmazzák az új technológiákat, az e-mail küldést és egyéb új technológiák nyújtotta lehetőségeket. Ennek eredményeképpen a Dán posta a 15 évvel ezelőtti volumen körülbelül 40%-át teljesíti most. Bármely más ágazatban, bármely vág, más vállalat esetében egy ilyen csökkenés nagyon súlyos csapás lenne. Ez egy példa arra, hogy a parlamentnek, a bizottságnak, a tanácsnak közösen el kell gondolkodnia azon, hogy mi történhet a jövőben. Mindig gondolnunk kell arra is, hogy mi lesz öt év múlva, tíz év múlva. Olyan jogi keretet kell teremtenünk, amely maximalizálja az előnyöket a polgárok, vállalkozások, fogyasztók számára. A tanácsi illetékes munkacsoportban volt egy vita, ahol a tagállamok felvetették a kérdést, hogy vajon a jelenlegi keret még megfelele a az adottságoknak, a körülményeknek, vajon 5-10 év múlva meg fog-e felelni neki. Nos, ami a mai helyzetet illeti, a legtöbb tagállam úgy véli, hogy még így úgy elboldogulunk a jelenlegi helyzetben, jelenlegi keretek között, de szinte az összes tagállam úgy vélte a munkacsoporti ülésen, hogy 5-10 év múlva már valami másra lesz szükség. Ez azt jelenti, hogy itt áll a feladat mindannyiunk előtt, el kell gondolkodnunk azon, hogy mire van szükségünk valójában, mire van szükségük a polgároknak valójában. Köszönöm szépen, itt befejezném. So, I believe we can now move on to the... Akkor léphetünk tovább a következő napi rendi pontra? Jól érzékelem. Ami a 9-es rendi pont az értékpapírokkal kapcsolatban közéteendő tájékoztatóra vonatkozik. Én vagyok a vélemény előadója, de hát most nem cserélünk helyet az elnöki székben, úgyis pár percig tart az um, egész. A, az Econ szakbizottság jelentését véleményezzük. Az értékpapírok nyilvános kibocsátásákor hogy piaci vezetésekor közvetendő tájékoztatóval kapcsolatban úgynevezett prospektus irányelv néven is elhíresült ez. Emlékszem jól az ekonban, amikor ezt elkezdtük, ezt a munkát. Úgy érzem fontos a vélemény előadójaként, hogy a fogyasztóvédelmi szempontokat fogyasztói szempontból is ellenőrizzük. Philip de Bakker készít egyébként az Econban ezt a jelentést. A fogyasztókra, ami kihatással lehet, azt itt is úgy érzem meg kell vitatnunk. Ezért 21 különböző módosítót javasoltam. Az egyik például csak akkor kötelező eh, ezt a tájékoztatót eh, kérni, amikor azt valóban a fogyasztóknak is eh, ajánlják. Ugye ez nem kevés pénzbeli kiadást jelent. Hogy most ez az összefoglaló mennyire hosszú legyen, erre szerintem nem kell igazából kitérni, hiszen az egyen megoldások nem mindig célra vezetőek. Fontos, hogy az alapvető elveknek ez megfeleljen. Fontos, hogy a megfelelő nyelven ez rendelkezésre álljon, a PRIPS-hez hasonló nyelvi rezsimet folytatunk, hogy alkalmazzunk ez ügyben. Fontosnak tartjuk ezt nagyon, hogy a kötvények vagy részvények kiadásakor minél többen részt vessenek ebben, hogy különböző tőkeformákhoz hozzáférjenek. A 100 ezer euró feletti értékben kibocsátott kötvények esetében kivételt teszünk, így tehát alapvetően a, a kis kereskedelmi forgalomba um, kerülő esetekre korlátozzuk ezt, hiszen mégiscsak a fogyasztók a cél. Az ECON jelentéstevője felső és alsó határokat is megváltoztatni javasolt annak érdekében, hogy a közepes méretű cégek a tőkepiacokhoz könnyebben hozzáférjenek, és nekem személy szerint meggyőződésem, hogy ez, ez sokat segíthet abban, hogy a kisebb cégek valóban ehhez hozzáférjenek, Az ECON szakbizottság szempontjából ezt már megvizsgálták. Szeretnék a másodlagos kibocsátásra vonatkozó szabályokat, amely bizony jelentős adminisztratív megtakarításokat jelenthet, akár 70%-nyit is. Tehát amikor másodjára lép valaki a piacra, akkor nem kellene teljes ilyen prospektustól vagy tájékoztatót kiadnia. A crowdfunding azt hiszem, hogy mivel ezeknek a modelljei nagyon gyorsan változnak. Ezért nagyon nehéz lenne ezt most szabályozni. Ugyanakkor éppen ezért fontosnak találjuk, hogy egyértelmű tájékoztatást kapjanak a fogyasztók. Éppen ezért egy erre vonatkozó javas, módosító javaslatot is benyújtottam, hogy a fogyasztó védelem megfelelően megvalósuljon a crowdfunding platformok esetében, és remélem, hogy ez segít valamit. Pascal. Um, uh, Köszönöm szépen, Viki. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a javaslatokat. A javaslatok között van olyan, amelyet a néppárt el tud fogadni, és amelyeket az IMCO szakbizottságban támogatni kellene véleményünk szerint. Ide tartozik egyrészt az egyes módosító, amely a crowdfundingra vonatkozólag egy fajta alapszintű fogyasztóvédelmet biztosít, a kettes módosító is ide tartozik, és tartalmazza a 100 ezer eurós határértéket, a 3-as, 4-es és 5-ös módosítók is ide tartoznak, ezek kivételeket határoznak meg a hatály kapcsán. A hatos módosító szintén nem probléma, ez a kisbefektetők definícióját tartalmazza. A bizottság javaslata a hat oldalas terjedelemre vonatkozólag, valamint a kockázati tényezőkkel kapcsolatos korlátozásokat problematikusnak látom én is. Kritikusan tekintek a 20 millió eurós küszöbértékre is. Szerintem ennek nem sok értelme van. El kellene inkább kerülni szerintem azt, hogy a beruházók és a kibocsátók minden egyes tagállam esetében más-más küszöbértékhez kell, hogy igazodjanak. Ezzel csökkenne a harmonizáció eredményessége. Aztán a nyolcas módosító a legrosszabb forgatókönyvre utal. Szerintem erre sincs szükség, hiszen minden egyes kibocsátó csődbe mehet, fizetés képtelenné válhat, és akkor az értékpapír értéktelenné válik. De hát ezt minden befektető tudja, ezzel tisztában kell lennie, és erre nem kell külön felhívni véleményem szerint a figyelmet. Ami a, az összefoglalás foglalást illeti, szerintem erre nincs szükség, ami a kockázati tényezőket illeti, illetve a kockázat felmérését a bekö- az esemény bekövetkeztének valós színűsége szerint. Ezzel kapcsolatosan is kritikus vagyok. És ami a fordítást illeti, illetve az összefoglaló fordítását, jónak tartom, hogy a bizottság Egyelőre a tagállamokra bízza a döntést arról, hogy az összefoglalót le kellene fordítani, avagy sem. Felmerül bennem a kérdés, hogy egy ilyesfajta fordítás egyáltalán szükség van-e. Olyan emberekről van szó, akiknek, akik tapasztaltak már ezen a téren. A pénzügyi világban szokásos megfogalmazások szerepelnek ilyen összefoglalókban, ezért azok, akik akiknek van már tapasztalatuk ezen a téren, akik foglalkoznak ilyen témákkal, azok számára úgyis egyértelmű. Ha megkövetelnénk a fordítást, az csak további költségeket rónak kell végre. Ennyit szeretem volna elmondani, magam is fogok majd módosítókat benyújtani, és várom a közös árnyék jelentéstevői találkozókat, egyeztetéseket. Köszönöm. Maria Grappini. Maria Grappini. Dona președintă. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék önnek köszönetet mondani ezért a jelentéstervezetért. Meg vagyok győződve arról, hogy gyümölcsöző együttműködésünk lesz. Nagyon sok olyan elgondolás van, amelyel, ahogy ön is mondta, meg kell győződnünk arról, hogy a fogyasztók védelme megvalósul, hiszen ők a tőkepiacra a saját eszközeiket viszik. Nagyon örülök annak, hogy ön nagyon sok, nagyon nagy hangsúlyt fektetett a polgárok helyzetére ezen a piacon. Szükség van arra, hogy a tőkepiacokhoz hozzáférjenek a kis és középvállalkozások is, ezért egyenlő versenyfeltételekre van szükség, csökkenteni kell a bürokráciát, ezért nyújtottam be a módosítóimat. Olyan kérdésekre koncentráltam, amelyek számomra nagyon fontosak, ilyenek például a határidők, a dokumentumok tartalma, azok az információk, amelyeket közreadunk, nagyon fontosak a polgárok számára. Azt gondolom, hogy itt pártatlanságra van szükség, és az 58-as pontban, ahol az áll, hogy bizonyos határidőt határoznak meg annak értelmében, hogy aki közvetett valamit, az publikálni tudja ennek a címét. Szükség van arra is, hogy a befektető meg tudja vizsgálni az ajánlatot, és vissza tudja vonni az igényét erre az értékpapírra. A frakció belül én 20 módosítóért vagyok felelős, nem értettem azt, hogy miért van szükség ilyen hosszú időre, összesen 15 napra. Ezt a vélemény sokkal rövidebb idő alatt is meg lehetne fogalmazni. Az összes többi módosítom témája a természetes személyre koncentrál, hiszen ők a legkiszolgáltatottabbak a fogyasztók közül ugyanis fogyasztó itt lehet nem csak egy vállalat, hanem egy magánszemély is. Át fogom küldeni a módosító tervezeteimet, és várom a kollégáktól a más nézőpontokat is. Köszönöm. Tony G. Thank you. Thank you very much, Vicky. Köszönöm, köszönöm szépen, Viki. Üdvözlöm a bizottság harmonizálásra vonatkozó terveit. Szerintem ez egy nagyon jó lépés az egységes piac létrehozása felé, megerősítése felé, és hatékonyabbá tenni a pi piacokat. Úgy gondolom, a vonatkozó szabályok harmonizációja nagyon fontos, mert világosá teszi az információkat a befektetők számára, konkrét információk alapján dönthetnek, ez különösen a kkv számára fontos, ezzel csökkenthetők számokra a bürokratikus terhek, és csökkenthetők a költségek is. Az én szemszögemből azonban van néhány olyan fontos kérdés, amelyel foglalkozni kell, és amelyeket át kell tekinteni a szabályozás kapcsán. Az egyik a bizottság 500 ezer euróra vonatkozó, illetve 10 millió euróra vonatkozó alsó és felső küszöbi értéke. A hármas cikk lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy maguk döntsenek arról, hogy esetleg kivételeket tesznek, avagy másként járnak el a nemzeti jognak megfelelően, ezáltal azonban fragmentálódna az egységes piac, a szabályozásnak tehát egységesen kellene működni Európában. Egy másik kérdés az összefoglaló koncepciója, ez egy nagyon fontos kérdés, és szerintem fontos, hogy ez összhangban álljon az egész koncepcióval. A tájékoztató kapcsán csak a releváns információkat kellene megosztani, az olyan információkat, amelyek relevánsak a befektetők tájékoztatása szempontjából. Érdemes lenne a bizottságnak újra áttekintenie az összefoglalóra vonatkozó javaslatát, érdemes lenne az összefoglalóba csak néhány kulcsfontosságú információt belevenni. Szerintem a leghatékonyabb hozzáférés az információkhoz egy online platform segítségével valósítható meg. Szerintem egy online platform létrehozását kellene megkövetelni az ezmától, és szerintem digitalizálni kellene a tájékoztatókat. A KKV-k számára szintén ez lenne a legkedvezőbb, hiszen könnyen és hatékonyan férhetnének hozzá az információkhoz, és tudjuk, hogy a KKV képezik az európai gazdaság gerincét. Köszönöm. András? Köszönöm szépen, Viki. kiváló véleményt láthatunk. Az árnyék jelentéstevőnk sajnos már kiment a teremből, de teljesen egyetértek vele. Szerintem két kulcsfontosságú pont van a bizottsági javaslatban. A bizottság által javasoltak a kockázatokkal és az előfordulási valószínűséggel kapcsolatos mm, javaslat szerintem nem helyt álló. A gazdasági kockázatokat nem lehet egyszerűen öt kategóriába sorolni, és aztán nem lehetünk biztosak sajnos abban, hogy így a kockázatokat az értékpapírok kiadó, kibocsátói könnyebben megértik ezáltal, nagyon oda kell figyelnünk, nehogy téves információkat terjesszünk. Másodszorban elnök asszony, és ezt a kolléga szintén említette már, nem igazán világos, hogy bizonyos kötvények esetében miért kellene megszüntetni a kivételezett státuszt, hiszen a vásárlók és a kibocsátók nagyon is tisztában vannak ebben az esetben is a kockázatokkal. Oda kell figyelnünk arra, hogy a tájékoztatók kapcsán azért messze az EU-s belső piacon túlmutató jelenségekről is beszélünk. Van még sok olyan EU-s vállalkozás, amely Japánban, Kínában, az USA-ban is aktív. És hogyha az irányelv nagyon nagy terheket, bürokratikus terheket ró ezekre a vállalkozásokra, mert a világ egyéb régióiban is aktívak, akkor az nem kedvező a számunkra, kritikusan kell tekinteni tehát erre, és magam, jó magam módosítókat fogok benyújtani erre vonatkozólag. A koordinátorunk is így tesz majd. Úgy gondolom, hogy az illetékes szakbizottságnak e tekintetben jelentős információkat szolgáltathatunk, segíthetjük a munkáját. Köszönöm. Anybody else? Van még valakinek valami hozzáfűzni valója? Nos, először is sajnálatos, hogy az Econ előadója nincs itt. Biztos vagyok benne, nagyon szívesen részt vett volna ezen a mai eszmecserén. A legfontosabb pontokat akkor fussuk végig. Több dolgot is próbálunk itt most ezzel elérni. Próbáljuk a befektetők számára biztosítani, hogy minden megfelelően szabályozott legyen. Emlékszem, amikor a legutóbbi ilyen szabályozást elfogadtuk, akkor mindenki nagyon örült, hogy hú, de milyen jó jogszabályt fogadtunk el és tényleg a kis és középvállalkozások is hozzáférnek majd a piachoz, és aztán mi történt? A következő szinten a következő szinten aztán valahogy mégis bekerült mindez az elvárás. Tehát akkor, amikor mondjuk csak fél millió euróba kerül a kibocsátás, akkor ez ilyen sokkal terjeszt. Én azt mondtam, hogy az 5 milliót nem emeljük 20 millióra. Én nem hiszem, hogy ez igazán komoly kérdés, mert a legtöbb fogyasztó számára, amikor részvénykibocsátásba kívánják berakni pénzüket, akkor igazából nem egyes small egy, egy egyes kis, kis eh, összegeket fektetnek be itt igazából, hanem, hanem itt eh, sokkal nagyobb eh, léptékű befektetésekről van szó. A nyelvekkel kapcsolatos módosító indítványom alapvetően a Finance Watch kérését tükrözi, akik szeretnék, hogy a fogyasztók nagyobb védelemben részesüljenek a tekintetben, hogy ez a tájékoztató milyen nyelven elérhető és András, András kérdésére reagálva, kis és nagykereskedői szint közötti különbségtétel alapvetően, ha nem egy nagy célzott tájékoztatódat ki valaki kiskereskedelmi célokra, akkor nem kell szerintem még az extra szintet is megugrani. A tájékoztató szintjén hogy, hogy mi szerepel a tájékoztatóban, ez ügyben nem lehetünk túlságosan előírjak, preskriptívek, nem lehet mindent részletesen szabályozni. Az Európai Bizottság számára a legegyszerűbb megoldás az, hogyha minden prospektus hat oldalas legyen, és az öt legfontosabb kockázatot vázolja fel. De hát nyilván ez nem megy, mert vannak olyan kibocsátások, amelyek bonyolultabbak, és vannak egyszerűbbek, ezért bizonyos fokú rugalmasságot be kell építeni a rendszerbe, de szerintem legközelebb majd ezeket a részleteket át tudjuk rágni, de remélem a folyamat egyszerűsítését mindenki segíti majd, hogy a kis és közepes méretű cégek nem maradjanak ki ebből a, a fogyasztók védelmének sérülése nélkül, könnyebbé tegyük a kötvény és részvény kibocsátást a kis és közepes, főként közepes vállalkozások számára. És van 10 percünk, mielőtt megérkezik a biztos csodás, akkor mindenkinek van esélye egy gyors kávén. Hölgyeim és uraim, kérném önöket, hogy foglaljanak helyet. Üdvözöljük körünkben Öttinger biztos urat. És nagyon köszönjük neki, hogy eljött a belső piac és fogyasztóvédelmi szakbizottságunkban. A mai egyeztetés célja az, hogy megvitassuk a bizottsági munka programmal kapcsolatos előrelépést, megvitassuk a jövőbeni dossziékat, kezdeményezéseket. A bizottság néhány új javaslatát már bemutatta, de vannak még javaslatok, amelyek váratnak magukra. A prioritásokról is szó lesz az idei évre és a jövő évre vonatkozóan. A biztos úrnak, ha jól tudom, egy órája van ránk, meg is adnám azonnal a szót a biztos úrnak, tartsa meg előadását, és utána cserét folytatunk. Tisztelt asszony, tisztelt fordasszony, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Nagyon köszönöm önöknek a lehetőséget. Röviden visszatekintenék az elmúlt időszakra, és utána beszámolnék az elkövetkezendő 9, illetve 12 hónapra vonatkozó tervekről. Megszületett a megállapodás, a hálózat és információs biztonságra vonatkozó megállapodás. Ennek alapján megkezdtük a munkát a kiberbiztonsági platform kapcsán, a Horizont 2020-szal kapcsolatos munkának is neki láttunk, illetve az összes többi tevékenységnek is neki láttunk, amely tevékenységek az adatvédelem magas szintjét hivatottak szavatolni. Megszületett a TSM csomag, Az akadálymentes internetes hozzáférés témájával is foglalkozunk kiemelten. A jövő héten lesz egy háromoldalú egyeztetés, amely során remélhetőleg a parlament és a tanács, valamint a bizottság álláspontját sikerül közelebb hozni egymáshoz. Remélem, hogy majd áttörésről számolhatok be az egyeztetések után. Tegnap a bizottságban az európai ipar digitalizálásáról szóló csomagot elfogadtuk, miről is van szó. Egy évvel ezelőtt volt a Hannoveri ipari kiállítás, azóta az ipari szereplőkkel, a szakszervezetekkel, a tagállamokkal strukturált párbeszédet folytattunk, és bevontuk ebbe a meglévő nemzeti hálózatokat, például az Egyesült Királyságbeli katapult hálózatot, a vonatkozó francia, holland, német, osztrák hálózatokat is bevontuk ebbe. Párbeszédet folytattunk tehát, és a reál gazdaság digitalizációja felé haladva szeretnénk azokkal a témákkal foglalkozni, amelyek európai szinten hozzáadott értéket teremthetnek. Ezzel a csomaggal a nemzeti hálózatokat szeretnénk egy közös nagy hálózatba összefogni. A standardizálás, a normák kialakítása európai szinten célkitűzésünk, bevonva az ezzel foglalkozó szervezeteket. A digitális jövő számára szeretnénk megkezdeni irányítani és felgyorsítani a standardizációs folyamatokat. A konnektivitás témakörében az adatok az adatforgalommal is foglalkoztunk a 2025 utáni időszakra vonatkozólag. Egy európai kutatóközpontot szeretnénk a e témakörben létrehozni, nem csak létrehozni, hanem társfinanszírozni is, annak érdekében, hogy az európai partnereinkkel a jövőben előrelépést érjünk el ezen a téren, és a nálunk dolgozó kutatóknak, kutatóintézeteknek is hozzáférést kívánunk biztosítani. Az európai költségvetésben vannak forrásaink, amelyekkel támogathatók a beruházások a high performance computing területen. Az a célunk, hogy ezen a területen a legjobbak közé kerüljünk itt Európában. Néhány nagyon hatékony központot szeretnénk létrehozni. Vannak nagyon érdekes konzorciumok a különböző tagállamokban. Németországban Stuttgart, Jülich és Garching azok a városok, amelyek a párbeszédben, az erőfolyó párbeszédben partnereink, a magas teljesítményű ö, számítás technika területén ezek jelentős szerephez juthatnak a jövőben. Hannoverben fogjuk bemutatni majd az erre vonatkozó terveinket, és ez is részét képezi a struktúrált párbeszédnek, amelynek célja az, hogy az ipar digitalizációja terén megvalósítsuk a célkitűzéseinket. Májusban az Európai Bizottság el fog fogadni egy csomagot, amely az elektronikus kereskedelemre vonatkozik. A geoblocking lesz az egyik főbb téma itt, tehát a földrajzi alapú tartalomkorlátozás, aztán egy másik fontos terület a csomagküldés lesz, és az erre vonatkozó szabályozás szükségessége, az audiovizuális médiumokra vonatkozó irányelv szintén egy fontos téma lesz a digitális világ kontextusában, és lesz majd egy első közlemény, amely arra a konzultációra épül, amely az online platformok szabályozásának szükségességét taglalja. Ami a geoblockingot illeti, a kereskedelmi ágazatban, az online ágazatban, az elkereskedelm területén cselekvésre van szükség. A piacok fragmentáltságát, széttörezettségét fel kell számolni, és meg kell teremteni a jogi és technikai előfeltételeit annak, hogy bárki Varsóból online vásárolhasson bordói bort például, közvetlenül, anélkül, hogy egy brémai online fiókon keresztül kelljen ezt megtennie. Továbbá mondok még egy példát bárki számára lehetővé kívánjuk tenni az online adásvételt, azokat a technikai akadályokat, amelyek az online világban léteznek, de offline nem léteznek, leszeretnénk bontani. Ezeket hosszú távon nem lehet fenntartani. Ami az audiovizuális médiaszolgáltatásokra vonatkozó irányelvet illeti, az irányelv 2007-ből származik. Azóta a mozgóképek szállításának, továbbításának és lehívásának a módja alapjaiban megváltozott. A klasszikus tévécsatornák, a BBC, RAI, CDF, RTL, a német Prozim vagy Zatainz sorolhatnám még. Ezek helyzete teljesen megváltozott, megjelentek azok a szolgáltatók, az olyan szolgáltatók, mint a Spotify, a Netflix, az Amazon – illetve látni kell a YouTube-ot és az egyéb más új szereplőket is. A fiatalok védelme, az emberi méltóság védelme, a gyűlöletbeszéd korlátozása, a reklámokra vonatkozó rendelkezések betartása, illetve adott esetben a dereguláció, vagy a meglévő szabályok hatájának kiterjesztése szükség szerint. Ezek itt mind felsorolandók, ezeket mind látni kell. Szükség lesz szabályokra, arra vonatkozólag és, hogy a felhasználók könnyen megtalálják a számukra kívánatos televíziós szolgáltatásokat. Jelen pillanatban korszerűsítjük az irányelvet, és az elkövetkezendő 8 héten belül nyilvánosságra hozzuk a jogalkotási javaslatunkat is. E téma kapcsán van egy kérdés, amely számomra nagyon fontos. A gyorsan változó audiovizuális világban a bizottság egy, illetve két éves munka után jogalkotási javaslatot tesz. És hogyha aztán további három évre van szükség a tanácskozásra, az egyeztetésekre az intézmények között, és utána persze mindezt még a nemzeti joganyagba is el kell ültetni, Hát, hogyha ezt szem előtt tartjuk, akkor 2019-re valósul meg mindez, de addigra már megint megváltozik a környezet, a kontextus. Ezért szeretném azt kérni önöktől, hogy alaposan bár, de gyorsan egyeztessünk. A szlovák és a máltai soros elnökségekkel egyeztettem erről, és ők készen állnak arra, hogy gyorsan haladjunk előre. A digitális ágazatban gyors szabályozásra, gyors döntésekre van szükség. Máskülönben, ha túl sokáig tanácskozunk, egyeztetünk, akkor a szabályok elavulnak, mielőtt még megszületnének. Az online platformokkal kapcsolatos január elején lezárult konzultációnk eredményeit április végéig kiértékeljük, több mint ezren vettek részt egyébként ezen a konzultáción, és aztán májusban egy dokumentum születik majd ezen értékelés alapján. Ott, ahol lex specialisra van szükség, például gondoljunk a telekommunikációs felülvizsgálatra, a szerzői jogokra, is így tovább. Ezekben az esetekben konkrét szabályozásokat fogunk javasolni, konkrét rendelkezéseket ezen speciális jogalkotás keretein belül, és utána majd döntünk arról, hogy általános jogalkotási szükséglet, tehát látunk-e, látjuk-e annak a szükségességét, hogy egy általánosabb jogalkotás jogszabály szülessen, vagy pedig továbbra is egyedi, eseti alapon járunk el. Például a diszkrimináció tilalma kapcsán és egyéb más kérdéskörök kapcsán. Azt a kérdést, hogy általánosabb fellépésre is szükség lesz-e, majd januárban szeretnénk megvitatni, májusban szeretnénk megvitatni, szívesen konzultálok erről a kérdésről május végén. Jelen pillanatban vagyunk, tartunk a TSM csomag átültetésénél. Most vizsgáljuk a nagykereskedelmi ügyfelekre vonatkozó szabályokat. 2016. júniusában tudunk majd javaslatot tenni ebben, erről a témáról. annak érdekében, hogy a barangolási díjak végleges eltörlésére vonatkozó határidőt ne sodorjuk veszélybe. A kiberbiztonságot már említettem röviden. Az úgynevezett CPPP, amelynek célja, hogy megerősítse a kiberbiztonsági ágazatot, az év közepe felé megalakul, és ezzel olyan forrásokhoz is hozzáférhetünk, amelyeket a Horizont 2020-on belül az új adatvédelmi projektekre különítettünk el. Nagyon fontos a számomra és a bizottság számára az, hogy az elkövetkezendő hónapokban a telekommunikációs keretet felülvizsgáljuk. Szeptemberben, illetve októberben szeretnénk bemutatni az ezzel kapcsolatos korszerűsítési javaslatunkat. Miről van itt szó? Nos, a telekommunikációs ágazatban ahol kb. 20 évvel ezelőtt láttunk neki a liberalizációnak, amely, és amelynek alapját elsősorban a verseny képezi, és nem a monopóliumok. Először is meg kell néznünk azt, hogy az intelligens jogalkotás és szabályozás révén hogyan tudunk még erősebb ösztönzőket teremteni a digitális infrastruktúrába és a szélesávú hozzáférésbe történő beruházásokhoz. Nagyon jó terv a Juncker terv, nagyon jók a költségvetési források, persze, de a források 80-90%-ának a piacról kell származnia, elsősorban az operatívan működő, a valósan működő telekommunikációs vállalatoktól. Az ő bevonásuk lesz az egyik főbb téma, a második főbb téma pedig a frekvenciákra vonatkozó szakpolitika. Az 5G felé vezető úton a mobil kommunikáció következő generációja felé vezető úton. Egyrészt nagyon fontos az, hogy a piackutatási eszközökkel éljünk, a 5GPPP itt nagyon fontos, más részről a világ más releváns régióival is együttműködésre van szükség, Japán, Kína, és így tovább, az USA-val és Brazíliával is tárgyalunk. Az 5G-s norma kapcsán nagyon fontosnak tartanánk, hogy Európa határozza meg a normákat, a mérvadó normákat a jövőre vonatkozóan, az 5 g az 5G jelentőségét nem is tudnánk még magasabbra helyezni. Ez tehát a legfőbb prioritás. Barcelonában volt nemrégiben egy konferencia, ott lényegében két téma került elő, a kiberbiztonság és az 5G. Az összes többi téma, az automatizált gépjárművezetés például, és az egyéb témák páneurópai szinten, egész Európában nem lesznek lehetségesek, ezekhez a szolgáltatásokhoz a jelenlegi technológiával nem lehet hozzáférni, de az 5G kapcs- kapcsán az 5G segítségével megteremthető a szükséges adatinfrastruktúra ezen szolgáltatások működéséhez. Az 5 g frekvenciák odaítélésénél sürgősen szükség lesz egy európai szintű koordinációra és harmonizálásra. Amíg a nemzeti szabályozók és a kormányok egyedül cselekszenek egymással történő egyeztetés nélkül, az egyik 2015-ben, a másik 2016-ban, amíg csak az a mérvadó, hogy a frekvenciák odaítélése révén mennyi bevételre tehetnek szert, addig eh, nem biztosítható az 5G elterjedése Európa szerte. A frekvencia politikában tehát koordinációra van szükség, ez egy további szabályozási, illetve jogalkotási javaslat tárgya lesz az általam említett csomagon belül. És az utolsó pont, ami ide tartozik, a szabályozó hatóságok szerepe. Tisztában vagyok azzal, hogy a tagállamok nem akarnak európai szabályozást ezen a téren. Na, na a digitális világban azért lehetne érvelni emellett. De vannak más fontos ágazatok, mint például az energia ágazat, a biztosítási ágazat, a pénzintézetek működése. Ezek mind olyan területek, ahol európai szinten a szabályozó hatóságok koordinációja megvalósul. Azt szeretnénk, hogyha a nemzeti szabályozó hatóságok és az őket vezető főigazgatók szélesebb európai szerepvállalást vállalnának, és emellett ez az európai szintű együttműködés új kompetenciákkal bővülne. Emellett az e-privacy irányelv módosítására vonatkozó javaslatunkat is be fogjuk mutatni az év vége előtt. Átfogó kezdeményezést kívánunk elindítani a szabad adatforgalommal kapcsolatosan, és itt nem olyan adatokról van szó, amelyeket lefedne az adatvédelmi szabályozás. A szabad határokon átnyúló adatforgalomról van szó, amely a különböző digitális szolgáltatások számára elengedhetetlen. És az utolsó pont, rendkívül érzékeny kérdésről van szó. Az év második felében a második nagyobb csomagunkkal jogalkotási javaslatokat szeretnénk beterjeszteni a digitális szerzői jogra vonatkozóan. Decemberben a hordozhatóságra vonatkozólag eh, volt már egy apróbb javaslatunk, és most következik majd a nagyobb csomag, amelyben a még folyó konzultációk is benne foglaltatnak majd. Például a kiadók jogai tartoznak ide, Ősszel az átfogó digitális szerzői joggal, illetve a korszerűsítéssel és az európai szintre emeléssel kapcsolatos javaslattal rukkolunk majd elő. Ennyit szerettem volna mondani a 2016-os munkaprogramra vonatkozóan. Köszönöm szépen. Akkor csak egy rövid hozzászólási listánk lesz. Először a koordinátorok következnek, utána pedig a többi képviselő. András lesz az első. Köszönöm szépen, Viki, köszönöm szépen a biztosnak is. Három aggályt szeretnék megemlíteni, amiről már szó volt. A hálózat biztonsági információk átadása, az adatvédelem és az adatbiztonság, ezek ugyanennek az érmének a két oldala. És múlt héten már szavaztunk az adatvédelmi rendeletről a plenárison, ezért gondoskodnunk kell arról, hogy az adatbiztonságot komolyan veszik, és reméljük, hogy az a közmagántársulás, amelyet ön most javasolt, a lehető leghamarabb standardé válik az európai cégek számára, és a lehető leghamarabb alkalmazni is fogják. Ugyanis az irányelv hatája alá tartozó vállalatok, és júniusban már szavazni is fogunk erről az irányelvről, tehát ezeknek a vállalatoknak tudniuk kell, hogy minek is kell megfelelniük. Másodszor beszéltünk a platformokról, és azt hiszem, ez egy megfelelő nap arra, hogy erről szót ejtsünk. A, egy nagy internetes vállalat ellen tiltakozás lépett fel, és nem minden elérhető platform ilyen nagyméretű, és ezért szerényen kell fogalmaznunk, és inkább a gazdasági növekedést és az innovációt kell támogatnunk az Unióban, de azon kívül is. A harmadik dolog, amit említeni szeretnék, az a tegnap iparágainak a digitalizálása. Ez egy nagyon széles körű és nagyon pozitív kezdeményezés, de egyes üzleti társulások már kritizálták azt, hogy a következő 10 évre 15 milliárd euró nem elég, ezért azt kérdezném, hogy mit tehetnénk önnel közösen, hogy ennél is jobban előmozdítsuk ezt a programot. Köszönöm. Erling Gebhardt. Hát, köszönöm szépen, köszönöm az elmondottakat a biztos úrnak. Mint mindig nagyon határozott módon nyilvánult meg a biztos. Egy aprócska témára térnék ki, amely azonban nagyon jelentős kihatásokkal lehet. Ez egy német téma specifikus, specifikusan. A németországi fellépés a frekvenciák kapcsán nagyon fontos, és a hálózati semlegesség kérdése is felmerül, a kapacitások összefüggésében szerintem nagyon óvatosnak kell lennünk. Látom bólogat, nagyon jó, ezek szerint érti, mire gondolok. Szeretném azt is aláhúzni, amit Andreas Schwab mondott. Az adatforgalom biztonsága egyre fontosabb kérdésébe válik. Az elmúlt időkben egyre többet hallhattunk erről, és egyre többször láttuk azt, hogy a biztonság hatalmas probléma. A hackerek forgalomban lévő gépjárművekhez is hozzáférnek, ez baleseteket okozhat, ez is azt mutatja, mekkora veszélyeknek vagyunk kitéve, és hogy milyen fontos választ találnunk ezekre a kérdésekre. A harmadik téma, amelyről szólni szeretnék, a geoblocking, vagy földrajzi alapú tartalomkorlátozás. Ez számomra nagyon fontos téma. Egy fiatal stuttgarti hallgató nem régiben, amikor ott jártam egy rendezvényen az elkereskedelem témájában, azt mondta tehát nekem, hogy Kephárt asszony, mondja már meg nekem, hogy miért beszél mindig határokon átnyúló kereskedelemről adásvételről, hiszen belső piac létezik Európában. Ez is azt mutatja, hogy a fiatalok már nem akarnak hallani semmit a határokon átnyúló fellépésről, kereskedésről, egyszerűen azt szeretnék, hogy működjön a belső piac ezeken a területeken. Ez azt jelenti, hogy nekünk arról kell gondoskodni, hogy a belső piac valóban működjön. Nyilvánvalóan itt rengeteg szabályt, jogszabályt kell még meghoznunk. Az online adásvétel kapcsán a szerződésekre vonatkozó jogszabályokra is szükség van. Az Európai Bizottság már jelezte, hogy foglalkozik ezekkel a témákkal. Fel kell számolni azokat a nehézségeket, amelyek itt gondot okoznak, például az IP cím, vagy a hitelkártya származási ország, a származási helye. Ezek mind-mind nagyon fontos témák a fiatalok számára elsősorban, de általában a polgárok számára is de nyilván a fiatalok itt kiemelt szerepet kapnak, hiszen ők nagyon mobilak. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos úr. Legutóbb az ECR frakcióban lehet, hogy egy kicsit félreértett engem. Én egy teljesen digitális jövőt szeretnék, de szerintem ez már itt is van a sarkon, csak annyit szeretnék, hogy <laughs> ezt ne tudja tönkre az Európai Bizottság. Tíz nappal ezelőtt hallott az Európai Bizottság szövőjétől, hogy megadóztatja például a YouTube-ot és hasonló platformokat, ez borzasztó lenne. Az internet megváltoztatta a világot, olyan az európaiak százmilliói használnak ilyen ingyenes platformokat, ezt megadóztatni szerintem ez rossz, ez igazán rossz ötlet illetve Spanyolországban és Németországban is megpróbáltak már olyan adókat, amelyeket akik olyan honlapok ellen, akik híreket gyűjtenek, tehát ilyen hírgyűjtő portálokkal szemben. Érdekes módon ők is lobiznak, hát pedig neki is rossz. Jó ez a fogyasztóknak, a kiadóknak, a tartalomszolgáltatóknak, mindenkinek igazából, hogyha ezt a döntést meghozzák, akkor 30 évvel visszatekernénk az időkerekét, amikor egy forrásból szereztem mindenki az információját. Arról nem is beszélve, hogy alapvetően az adatok monetalizálása tönkretenni az ingyenes szolgáltatásokat, amelyeket millió számra töltenek a naponta az emberek. Igazából ez mind aggaszt. Ez három tökéletes példa annak, amit Juncker úr mondott a brit sajtóban pár nap ezelőtt, amikor azt mondta, az EU túlságosan nagymértékben beleszól az emberek életével. Borzasztó ez lenne ez az Európai Unió számára, hogy a Google News, a YouTube vagy a, a, vagy a szabad applikációkat, ingyenes applikációkat megadóznák. Tehát ki tudja azt jelenteni, hogy snippet és YouTube adót nem fizetnek be? A geoblocking témájában pedig a földrajzi alapú szolgáltatás blokkolás borzasztó dolog, határon átnyúló vásárlás igen, az jó. De arra nem mégsem kötelezhetünk egy céget, hogy egy olyan országban áruljon terméket vagy szolgáltatást, ahol ők nem akarnak. Az lehet a geoblocking elleni harc következménye, hogy teljesen offline viszik a tartalmukat ezek a cégek az audiovizuális média szolgáltatási irányelvbe sajtolni a streaming szolgáltatásokat, ez is borzasztó következményekkel járna. Én ö, nagy rajongó vagyok, a, a legjobb, legnagyobb sport a világban. A baseball is jó sport, ami érdekel engem, még ha nem is annyira, mint a cricket. Az amerikai baseballt lehet már Európában nézni, hogyha mégis az vonatkozó irányába alá kerülnének, akkor az audiovizuális szolgáltatások irányelv minimális követelményei miatt európai baseball is sugároznia kellene, de hát kit érdekel az európai baseball, nem akarok senkit megsérteni, tehát eltűnhet az amerikai baseball közvetítés. Alapvetően mindannyian jót akarunk, de ugyanakkor már elért eredményeket nem szabad tönkretenni. Thank you, Madam Chair. Thank you, Commissioner. Köszönöm, elnök asszony, és nagyon örülök, hogy haladunk előre a digitális napirendben, és azt remélem, hogy az önök és a mi mandátumunk végén megmutathatjuk a polgároknak, hogy képesek vagyunk a való világban is teljesíteni. A kollégáim már nagyon sok fontos kérdésre kitértek, én ezek közül kettőre szeretnék koncentrálni, amelyekre csak részben tértek ki. Az egyik a hordozhatóság, amelyet később is meg fogunk majd tárgyalni. Az önök javaslatában szerepel a kiegyensúlyozottsági kritérium, amely azt jelenti, hogy egy előfizetőnek az elhelyezkedését ellenőrizni kell a szerzői jogok védelmében, de erre észszerűen lehet csak sort keríteni, és nem szabad a polgár elhelyezkedését nyomon követni. Nagyon sok érdekelt fél támadna bennünket, hogyha ezt bevezetnénk, tehát szeretném, hogy ha válaszolna azoknak, akik az egyensúly állítólagos elve miatt támadják. A második A másik a hálózatba kötött autók e, kérdése. E, önnek az a terve, hogy Európát e, iparági vezetővé teszi, és el kell gondolkodnunk, hogy mit tehetünk az ipar részéről. Tehát tudna bővebben beszélni arról, hogy mit terveznek a bizottság részéről a következő években, milyen rendeletek vagy iránymutatások lesznek majd a hálózatba kötött autókra vonatkozóan. Giulio Reda. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a biztos úrnak az elmondottakat. A digitális belső piacra kapcsolatos munkaprogramról beszélünk. Rengeteg sok dologban elmaradtunk eddig a jogalkotással, a geoblockinggal sokat foglalkoztunk, ez már elhangzott, az IMCO szakbizottságban sokat foglalkoztunk ezzel a témával, a digitális tartalmakkal kapcsolatos területen kiemelten foglalkoztunk. A kábel tévére vonatkozó irányelv kapcsán fontosnak tartanám, hogy a bizottság a parlament véleményét figyelembe vegye, de felmerült most bennem a kérdés, hogy a kábel és műholdas tévécsatornákra vonatkozó ö, irányelvet miért halasztották el szintén őszre? Ez az irányelv, ennek az irányelvnek a kapcsán nem értem, hogy miért történt halasztás, aztán még a sharing economy témáját érneti, a bizottsági tervből teljesen eltűnt ez a fogalom. Ez most azt jelenti, hogy ezen a téren nem várhatunk semmit, vagy a sharing economy témáját most már teljesen a platformok kontextusában kezeli a bizottság. Ezek egészen más témák. Az Android egy platform, de az Android semmiképpen sem a sharing economyhoz tartozik, tehát mi történik ezzel a témával? Ami a szerzői jogi reformot illeti, nem az e, ez az első alkalom, hogy ezt elhalasztja a bizottság. Eredetileg az volt a terv, hogy hat hónapon belül érkezik a javaslat. Az volt az eredeti terv, hogy a bizottság hat hónapos működése lesz a határidő, most már két év telt el azóta, ami a konzultációt illeti, a konzul, a legutóbbi konzultáció alkalmával már sikerült kezelni a főbb témákat, és uh, itt a panoráma szabadság kapcsán már gyakorlatilag nyilatkozott is a bizottság. Ahogyan Dalton kolléga már elmondta, a parlament többször is negatív véleményt fogalmazott meg a kiadói jogi szabályzás kapcsán, Juncker úr elmondta ugyan, hogy a szerzői jogi szabályozás prioritást élvez a belső piaci szabályozás kapcsán, de most a bizottság ismét csak kivárna. És ami talán a legbotrányosabb a bizottság új menetrendjét illetőleg az, hogy szünetelteték, felfüggesztették a, az úgynevezett Marakes egyezményre vonatkozó javaslatot. Legutóbb decemberben még azt hallhattuk, hogy a javaslat gyakorlatilag már készen áll, egyszerűen csak azért nem mutatja azt be a bizottság, mert a szerzői jogi reformmal együtt kívánja bemutatni. Most azt halljuk, hogy szeptemberben érkezik a szerzői jogi reform, de a Marrakes egyezményre mény, kimarad ebből. Úgy tűnik, hogy most ez a nemzetközi szerződés az Európai Unió nélkül lép majd hatályba, Kanada, Kanada ratifikálja jelen pillanatban, nem sokára meg lesz a 20 állam. Ez azt jelenti, hogy lesz egy nemzetközi egyezmény a szakadálymentesen hozzáférhető könyvekről, miközben az Európai Unió nem vesz részt mindebben, azért, mert sem a bizottság, sem a tanács nem foglalkozik a témával. Mi, a, mi az oka ennek, mi a baj, és mit tehetünk azért, hogy a marakesi egyezményt végre végrehajtsuk mi is? Okay, I've got, um, six more speak- Még hatan kértek szót. Szeretné egyszerre meghallgatni a kérdéseket a biztos úr? Robert Rochefort, Marlene Mitzi, Eva Panova, Lisa Jakansari and Vicky Ford. And Um, Tehát ők vannak még hátra. Kérem mindenki fogja rövidre, legyen tömör, bő egy percben. Elsőként Anna Maria. Thank you, Commissioner. You have been... Köszönöm, biztos úr. Az adatvédelmi szabályok egyik élharcosaként tekintünk önre, a digitális belső piac egyik főpillére lehetne ez. Nem érzi magát csalódottnak, amikor az üzleti élet szereplői azt mondják, hogy aggódnak a bürokrácia miatt, a túlzottan bonyolult szabályok miatt, a piaci fragmentáció miatt. Of exceptions, it's built on exceptions. And uh, that this would affect investment, competitiveness and, and... Ez rettenetes hatással van a munkahelyteremtésre, a beruházásokra, ezt halljuk az üzleti élet szereplőitől, és a nemzetközi adatforgalmat is negatívan befolyásolja az szabad adat az volt az elképzelés, hogy egy közös, harmonizált, de kiegyensúlyozott rendetet fogadunk el. Ez, ez jó, ez csodás, persze. Ezt nem is kérdőjelezzük meg. De mi van a belső piac barát kérdésekkel, ezek mint hogyha hiányoznának. A szerzői tulajdonjogok a szerzői jogok kérdése sem megfelelően alakul. Nagy kérdések vannak még nyitva ezzel kapcsolatban, például a CD-kkel kapcsolatban a a, a, a különböző illetékes jogdíjak begyűjtése megnehezíti, vagy az, a szabad szolgáltatások szabad áramlását, gondolok itt a digitális szolgáltatásokra. A geoblocking ügyében nagyon várjuk az önök ez irányú javaslatát, reméljük, hogy ez kiegyensúlyozott lesz, és nem lesz szélsőséges, nem fogunk mindenkit arra kényszerülni, hogy mindenki mindenhol mindent áruljon. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Vasfó. Robert Vasfó. Merci, monsieur le commissaire. Köszönöm, biztos úr, köszönöm. hogy a, az én kedvenc boromat említette meg, ami ezen túlmutat, Ön is és mi is digitalizálni szeretnénk az európai gazdaságot és az európai ipart. Ez egy hatalmas projekt. Mi ezt a jövő vállalatainak érdekében szeretnénk megtenni, amelyek már jelen vannak most is a piacon, de ez mégiscsak hatalmas munka. Ön azt mondta, hogy a bizottságnak nincs elég forrása ezt a digitalizációt véghez vinni, mert ez nagyon drága ezért kíván közmagántársulásokra támaszkodni. Ezek néha már léteznek, máskor pedig nem, vagy pedig együtt szeretne működni a tagállamokkal. Azt szeretném megkérdezni, hogyha az Európai Bizottság végzett szimulációkat, akkor ezeknek mi volt az eredménye? Egyébként ön is hivatkozott a Juncker tervre. A Juncker tervről már vannak adataink, eddig nem volt sok adatunk, A Juncker terv az egész uniónak a javára fog szolgálni, vagy pedig előfordult az is, hogy minden tagállam maga felelős olyan projektekért, amelyeket más célokra is fordíthatnának. Tehát itt arról van szó, hogy az egész unióban beruházásokat kell eszközölni, nem csak egyes államokban. Az én kérdésem nagyon egyszerű, Végeztek-e már önök szimulációt, előre vetítették-e már, tárgyaltak-e már egyáltalán az összes tagállammal a finanszírozásról? Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a biztos úrnak is, hogy eljött hozzánk és időt szánt ránk. Én is a geoblokkolásról szeretnék beszélni. Szeretném tudni, hogy a bizottság hogyan találja meg a megfelelő egyensúlyt, és hogyan nem diszkriminál a felhasználók között, hogyan biztosítja, hogy azok korlátlan választékhoz férhetnek hozzá, hogyan van ez a szigeteken és a legkülső régiókban, amelyek a méretgazdaságosság miatt nem tudnak részt venni a digitális piacban, és nem tudnak mind a 28 tagállamba értékesíteni. Én teljes mértékben támogatom a digitális piac szabadságát, de ez egy olyan eset lehet, amikor nem lehet egy egységes megoldást alkalmazni. A kis és mikrovállalkozásokat arra ösztönözzük, hogy saját képességeiken felül értékesítsenek mind a 28 tagállamba. Ezzel valójában kiszoríthatjuk őket a piacról. Mit tervez a bizottság, hogyan fogják megoldani ezt a helyzetet? igen kényes ez a helyzet, de hogyan kívánják ezt méltányosan megoldani minden beszállító és minden fogyasztó irányába? Köszönöm. Eva Pánova. Eva Karnova. Thank you, Chair. Uh, welcome, Commissioner. Good to have you. Köszönöm, elnök asszony. Biztos ön is üdvözlöm a szakbizottságunkban. Konkrétabb, országspecifikusabb kérdésem is lennének. Az igazán fontos kérdések igazából a következők. Ezen a héten hozta nyilvánosságra a geoblockinggal kapcsolatos javaslatát az Európai Bizottság. Az ágazati vizsgálat igencsak meglepett engem, mert elképesztőnek tartom, hogy Kelet-Európában a határon átnyúló vásárlások aránya mennyire alacsony. Luxemburghoz képest mindössze tized akkora ezeknek az aránya. hiszen 70% a, a lakosoknak Luxemburgban vásárol online, nálunk pedig Bulgáriában ez nem éri el a 7%-ot. Egész egyszerűen más, más más tagállamokban egyáltalán nem vásárolnak. Az Európai Bizottság kíván tenni bármit ez ügyben, hiszen geoblocking javaslatában esetleg megoldást találhatna erre, főként azokban a tagállamokban, ahol ez különösen érinti a fogyasztókat. Következő kérdésem András Schwab kérdéséhez kapcsolódik. Több mint 30 regionális és tagállami kezdeményezés lesz ebben a, ezen a területen, de vannak bizonyos országok, például Horvátország, Szlovénia, Románia és Bulgária, ahol nincsenek ilyen kezdeményezések az ágazatban, Ön szerint az Európai Bizottság eh, hogyan támogatná ezeket az országokat, hogy digitalizálják az ipart. Köszönöm. Jakonszári. Jakonszári képviselő következik. Köszönöm. Elnök asszony, egyetértek kolléginával, aki azt mondta, hogy ezen kérdésekben nagyon lassan haladnak a dolgok, ami bizony az önök programjának a hitelességét kérdejelezi meg. Fontosak ezek az eredmények, fontosak, hogy minél gyorsabb eredményre jussunk például a geoblocking ügyben. Tudjuk, hogy milyen gyorsan változnak a dolgok, és milyen nehéz olyan szabályokat elfogadni, amelyek nem korlátozzák a az ágazat fejlődést, ugyanakkor a drámai hibákat is meg kell tudni előzni. Kérdésem tehát a következő. Az Európai Bizottság vizsgálja el, vagy kívánja a jövőben tanulmányozni azt, holisztikusan, hogy a fogyasztó védelem kérdése hogyan alakul ebben a nehéz környezetben, a digitalizáció nehéz környezetében. Tehát holisztikusan azt, hogy, amit, hogy mit is értünk igazából fogyasztóvédelmen manapság itt az Európai Unióban. Jó, rendben. Biztos úr, ha nem bánja, akkor nekem is lenne pár megjegyzésem. A mai Financial Times-ban 200 legnagyobb brit vállalkozó mondta, hogy szeretnének az Európai Unióban bemaradni, és főként a digitális belső piacon, ugyanakkor rettenetesen fontos hogy a gazdasági növekedés ne aláássa, hanem alá támassza mindez. Ez tehát az egésznek a kontextusa. A digitális gazdaság azért nő olyan gyorsan, mert a fogyasztóknak tetszik az, hogy választhatnak, tetszik az, hogy itt sokkal nagyobb befolyásuk van általában az egész folyamatra, ezért tehát amikor a digitális gazdaságról beszél, akkor mindenképpen a választás lehetőségéről kell beszélni. Ez egy olyan fontos narratíva, amelyet mintha néha e, elveszítenénk. Hogyha ez a narratíva is megjelenik, akkor talán nem felejtjük el azt sem, hogy mi a mi dolgunk fogyasztóvédelmi szakbizottságként hogyan tudjuk azt garantálni, hogy működjenek a jogszabályok? Ez is a feladatunk. Adatvédelemmel folytatva, Anna Mária kérdéséhez kapcsolódva, egyértelmű iránymutatásokkal kell ellátnunk az európai cégeket arra vonatkozóan, hogy a meglévő jogszabályokat hogyan hajtsák végre, illetve hogy az új jogszabályok nem mondjanak ellent a régieknek. Tudniuk kell, hogy ezek a platformok hogy működnek, hiszen a GDPR-ral ez, ez összeütközésben lehet. A kiberbiztonság, a hálózatbiztonság kérdése is felmerült, a szabványokról is beszélt. Ma délelőtt tárgyaltuk a TTIP kérdését, és beszéltünk arról, hogy lehet, hogy Amerika és Európa más utakat jár kiberbiztonsági normák, szabványok ügyében. Hogyan tudnánk azt biztosítani, hogy ez működjön a cégek, a fogyasztók számára is, de legyen két külön megközelítés. Mi izót használunk, Amerikában pedig a NIST, ha jól emlékszem, névre hallgató szabványok mellett tették le a voksukat. A Gebhardt Kalasz jelentésben beszéltünk arról, hogy a platformok mennyire eltérő természetűek, tehát amikor platformokkal kapcsolatos jogszabályjavaslatokat nyújtanak be, kérem, kérem szépen, hogy ne felejtsük azt el, hogy nagyon másfajta platformokról beszélünk. Nagyon fontos, hogy ez a sokszínűség, ez a választási lehetőség, ez a kreatíva tartalomban, ezek mind eh, megmaradjanak, ezeket fontos megőrizni. Köszönöm. You've got 12 minutes. Besten Dank für die Vielzahl Ihrer Fragen, aber auch Ihrer. Nagyon szépen köszönöm a rengeteg kérdést, és azt, hogy eh, kifejtették az álláspontjukat. Hadd indítsak azzal, hogy elmondom, Én nem vagyok a botrányok híve. Mi csak néhány hónapot kérünk, és a marakes kérdés szeptemberben fog ismét felmerülni, tehát ekkor fogunk beszélni erről, itt semmilyen botrányról nincsen szó, ezért itt nem tudok egyetérteni az ön szóhasználatával. nyomás alatt vagyunk, és a legjobb tudásunk szerint végezzük ezt a nagyon intenzív munkát. Minden nap egyre többet próbálunk tenni. Az én felelősségem az, hogy ez a munka befejeződjön, és ezért elutasítom az ön vádaskodását. 2016-ban teljesíteni fogjuk a tavaly kitűzött kritériumokat, és olyan sok különböző projektünk van, hogy előfordulhat, hogy néhány hét vagy hónap késlekedéssel, de még idén be fogunk fejezni mindent. Másodszor az anyagiak. Az ipari csomagban 50 milliárd eurót kell alokálni Én szerettem volna, hogyha csökken a mezőgazdaság és növekszik a kutatási támogatás. A jövőben nagyon jó lenne ezt ilyen arányban módosítani, de ez nem szavazás alapján dől el. Az európai összekapcsolódási eszközben én küzdöttem is ezért, 9,5 millió került az energiaügyi költségvetésbe, és egy jelentős csökkenés történt egy év alatt. Ezt nem én akartam, egy milliárdba került az európai összekapcsolódási eszköz, ez a tanács és a parlament felelőssége. Én nagyon örülnék, hogyha kaphatnék még néhány milliárd eurót a mi céljainkra. De ez az 50 milliárd euró nem az infrastruktúráról szólt, hanem a szerverek társfinanszírozására kellett ez a pénz. Szerettünk volna decentralizált tárgyalásokat folytatni cégekkel, amelyek társfinanszírozással indítanak projekteket saját régiójukban. Háromszor ennyi folyhatna még be a tagállamoktól és az iparágaktól a tagállamok is kaphatnak többletforrásokat a regionális alapokból, ahelyett, hogy tengerészekre vagy elkerülő utakra költenék ezt a pénzt. Sajnos az Európai Unió a strukturális alapok elköltésének meghatározásában nem vagyunk elég erősek. Ezért az, hogy a tagállamok, illetve a régiók milyen irányba indulnak el a források elköltésekor, ez rajtuk múlik. Egy világos tanulmányt készítettünk a sávú internethez való hozzáférés kapcsán. A gigabyte társadalomról beszéltem korábban. A kiépítéshez három számjegyű milliárdos eszközökre van szükség. Beszélhetünk a strukturális alapokról, a Juncker csomagról, az LBB-ről, e de végeredményben a tagállamoknak kell eldönteniük azt, hogy a nemzet és regionális költségvetésekből többet költenek-e a digitális infrastruktúrára, avagy sem. Ebben az összefüggésben Gebhardt asszony nagyon fontosak a frekvenciák és a vektoring. Áprilisban megkaptuk a német szövetségi hatóság indoklását, több mint 300 oldalas dokumentumot küldtek nekünk, Május 10-ig van időnk arra, hogy megvizsgáljuk, hogy az európai telekommunikációs jogszabályokkal mennyire egyeztethető össze a német döntés. Az elkövetkezendő hetekben több meghallgatást is szervezünk ebben a kérdésben, és aztán május 10-én el kell döntenünk azt, hogy mélyebben is megvizsgáljuk-e ezt az esetet. Egy nagyon komplex, nagyon fontos esetről van szó, és precedenst is teremthet jelen pillanatban. Én arra hajlok, hogy részletesebben vizsgáljuk meg ezt az ügyet. Három célkitűzés fontos számunkra. Nagyon fontos a hálózat fejlesztése minden szempontból, de nem szabad a már létrehozott versenyt ismét csökkenteni, nem szabad tehát elindulni a remonopolizálás irányába. És harmadsorban az elkövetkezendő öt év során nem szabad kevésbé vonzóvá tenni az üvegszálas technológiába való befektetést, épp ellenkezőleg. És még egyszer visszatérve a német esetre, mi nagyon komolyan vesszük ezt az esetet. És kíváncsi vagyok a különböző kormánypártok reakciójára is Berlinben. Meglátjuk, hogy hogyan reagálnak mindenre. Kiberbiztonság, Schwab kolléga ott volt, jelen volt, és láthatta, mennyire nehéz a tagállamokat rábírni arra, hogy európai szabályozás szülessen a kiberbiztonság témájában. Sok tagállam mondta azt, hogy az adatbiztonság, az adatforgalom biztonsága, a kiberbiztonság nemzeti kérdés. Most született egy európai szabályozás, ami egy első lépésnek tekinthető, és szeretném a Parlamentet közösen megvizsgálni azt, hogyan tudnánk ezt a lépést elmélyíteni. A Cyber PPP, a CPPP kiváló lehetőség arra, hogy első ízben megfelelő adatbiztonságot érjünk el az érzékeny infrastruktúrákban Európában, és hogy másodszorban piacot teremtsünk, piaci lehetőségeket teremtsünk, és jobb szereplést biztosítsunk a vállalkozásainknak ebben az ágazatban. Geoblocking, témában, nagyon különböző vélemények hangzottak el a teremben. Egy ciprusi borkereskedő nem kényszeríthető arra, hogy írországi megrendeléseket teljesítsen, hogyha ez idáig csak a nemzeti piacon volt, tehát a ciprusi piacon volt jelen. Ezért is nem mondjuk azt, hogy a belső piaci nyitás az egyedüli cél, hanem az indokolatlan geoblockingot szeretnénk megszüntetni. Mondok egy másik példát, hogyha egy bordói borkereskedő például Litvániába szállít, vállalhatóak a szállítási költségek a számára, de Hollandia esetében nem lehet, Hollandiából nem lehet közvetlenül rendelni, mert egy rotterdami kereskedőnek van egyedül joga ahhoz, hogy közvetlenül Bordóból rendeljen, akkor ez indokolatlannak tekinthető. Hogyha a magas költségek akadályozzák például a szállítást, akkor ez érthető, akkor nincs szó indokolatlan geoblockingról. Nem akarjuk a ki- kisebb kereskedőket hátrányos helyzetbe hozni, egyszerűen azt szeretnénk, hogy a fogyasztót egyformán kezeljék világ, Európa szerte. Hogyha egy belga fogyasztó megkaphatja Toszkánából származó bort, a holland viszont nem, akkor ez azonos költségek mellett indokolatlannak tűnik. Ezt a témát szeretnénk kezelni. Aztán az adatok szabad áramlására vonatkozó kommunikáció, illetve közlemény ősszel várható. Itt nem a személyes adatokról van szó, hanem olyan adatokról, amelyek a gazdaság és a tudomány számára mérvadóak. A tagállamok egy, egyikében, másikában még vannak olyan szabályozások, amelyek az adatokhoz való hozzáférést az európai piacra vonatkozólag ellehetetlenítik bizonyos tagállamok állampolgárai számára. Úgy gondoljuk, hogy a free flow of data, tehát az adatok szabad áramlása bizonyos digitális szolgáltatások és a belső piac szempontjából elengedhetetlenek, és elengedhetetlenek lesznek. Ami a standardizálást illeti, a tegnapi közleményben felmutattuk azt, hogy milyen területeken tartjuk elengedhetetlenek az európai normalkotást, az 5G, tartozik ide az IoT, a kiberbiztonság, Azt szeretnénk, hogy mielőbb, mielőbb európai normák szülessenek ezek kapcsán, de ez nem a történet vége. Folyamatosan egyeztetünk az amerikaiakkal ezen kérdésekről. Szeptemberben Washingtonban jártam, ott volt egy kerekasztal beszélgetés, ahol a Digital Europe, az amerikai digitális ágazat szereplői jelen voltak, az amerikai kormány és mi, és arról egyeztettünk, hogy közösen kellene ezeket a normákat kialakítani. A jövő héten Hannoverben folytatjuk majd a közös standardok kapcsolatos párbeszédet. Connected Cars. Connected Cars témakör. Múlt év szeptembere óta az ASEA-val és a Klepával, tehát az európai autógyártókkal és beszállítókkal, és a telekommunikációs ágazat szereplőivel megbeszélést tartunk ahol arról egyeztetünk, hogy az autógyártóknak mire lesz szükségük ahhoz, hogy a Connected Cars és az automatizált autóvezetés az európai szabályrendszeren belül jól működjön. A konnektivitás, az átfogó Európa szerte megvalósítható adat továbbítás, ez a legfontosabb kérdés. Németországban vannak teszt útvonalak, ahol 100 kilométeres távon már engedélyezik ezeket a technológiákat, de az egésznek semmi értelme, amíg ez határokon átívelően és a vidéki területeken is nem működik megfelelően. Ezért olyan fontos az 5G, így valósítható meg Európa szerte mindenütt a Connected Cars technológia, és tisztázni kell az olyan kérdéseket, mint hogy ki birtokolja az adatokat, ki az adatok tulajdonosa, ki használhatja az adatokat, és így tovább. Beszélnünk kell arról, hogy Európa szinten szükség lesz-e szabályozásra, avagy sem. A szerzői jogi csomag őszre várható. Tolt Núrnak mondom, a sportokról lehet vitatkozni, hogyha önök Franciaországban megnyerik az EB-t, akkor lehet, hogy majd fontosabbá válik az ön számára ez a sportág, mint bármely más sportág. Lehet, hogy változik a sorrend. Mi eddig még nem köteleztük el magunkat a, abban a kérdéskörben, hogy a kiadók jogállását megvizsgáljuk, de nagyon széles témakör ez. Több tudományos kiadó megkeresett engem például, és azt kérték, hogy a kutatók, a tudósok, az újságírók és a kiadók jogállását vizsgáljuk meg. Ehhez hivatalos konzultációra van szükség, három héttel ezelőtt indult el a konzultáció, két hét múlva készül el, és amint kiértékeltük a konzultációt, nagyon szívesen beszámolok önnek az eredményekről, mielőtt az Európai Bizottság javaslatot készítene a szerzői jogokról és azok alterületeiről. Nem akarok semmit megelőlegezni, nem akarok semmiről lemondani sem. Nyilván szerepvállalásra van szükség itt is, de legyünk azért körültekintőek. Nem vagyok részvényes egyik kiadóban sem, én független vagyok és objektív ilyen értelemben, de látom azt, hogy a kiadók gazdasági helyzete egyre nehezebb. És hogyha az európai újság, újságkiadók szövetsége például és más hasonló szervezetek világos követeléseket fogalmaznak meg, és amikor azt látjuk, hogy az újságírói szervezetek is emögé állnak, akkor ezt nem lehet egyszerűen csak úgy félretolni, akkor az ilyen követeléseket objektíven és függetlenül meg kell vizsgálnom, és ezt meg is teszem. Egyébként, ha a parlamentben az egyik szakbizottság ból a másikba megyek itt a parlamentben, járok a kultban, az itrében, és itt az imkóban is, akkor az a helyzet, hogy itt a szakbizottságban az egyik oldalról kapok pofont a kultban a másik oldalról, ugyanis a kultban pont az ellenkezőjét kérik annak, amit itt kérnek önök, vagy amit az itrében kérnek tőlem. Azt szeretném ezzel mondani, hogy én nem közvetíthetek itt, nem végezhetek olyan közvetítő munkát, ami egyébként a frakciók dolga lenne. A jogalkotást megelőzően koherens javaslat kellene, hogy szülesen szakbizottságokban a frakciók együttműködése révén. Ez nagy mértékben elősegíteni a munkát. Lehet, hogy még az évszázad vége előtt el, elérjük azt, hogy a parlamentben legyen egy digitális szakbizottság, a tanácsban meg digitális tanácsi formációk működjenek, de nagyon jó lenne, hogyha kicsit koherensebben tudnánk együttműködni egymással itt a parlamentben. Ezt nem bírálatként fogalmaztam meg, csak szerettem volna elmondani, hogy a helyzet itt igen heterogén. A pontosítás kedvéért egy valamit szeretnék mondani a szerzőjogi és a platform konzultáció kapcsán. Azt hiszem, hogy ez egy aggát jelent, hogyha csak bizonyos ágazatokkal kommunikálunk, nem pedig az összes szereplővel, ezzel szemben mi azt szeretnénk, hogyha minden szereplővel megfelelően tudnánk konzultálni. És ez azóta foglalkoztat minket, hogy megnyitottuk a szerzőjogi konzultációt. Azok, akik módosításokat szerettek volna benyújtani, azok közül sokan felhasználók voltak, azt mondták, hogy ne adóztassunk meg valakit, és őket talán kevésbé hallgattuk meg, mint más szereplőket. Jó lenne, hogyha ezt meg tudná erősíteni, csak egy igen-nem típusú válaszsal. Tehát, hogy a bizottság mindenféle mindenkivel konzultál. Elnök asszony, már a Barozó kettes bizottságban is voltak átfogó konzultációk a szerzői jogi témában, voltak tanulmányok, voltak szakvélemények, de aztán a Barozó kettő bizottság már nem készített jogalkotási javaslatot, de a tanulmányok és a konzultációk azért még érvényesek. Mandátumunk legelején bejelentettük, a Google esetekből kiindulva is, hogy szeretnénk felvetni a kérdést, hogy tekintettel arra, hogy az online platformok jelentősége egyre nő, szükséges-e a szabályozás ezen a téren, avagy, úgy, ahogy eddig is, eseti alapon kellene eljárnunk. A különböző meghallgatások során megfogalmazódtak azok a követelések, hogy erre igenis szükség van, a hagyományos szereplők, a BBC, az ARD, a Vodafone azt mondták nekünk, hogy az egységes környezet, az egységes játékszabályok azt jelentik, hogy a jogszabályok által lefedett szereplők körét ki kell bővíteni. Ezért is végeztük el novemberben és decemberben az online platformokról szóló konzultációt. Mivel a kiadók szervezetei csak három hónappal ezelőtt álltak elő világos állásponttal, amelyre nekem reagálnom kell, amelyet értékelnem kell. Ezzel kapcsolatosan is elvégeztünk egy konzultációt, és e kettővel kapunk átfogó képet a helyzetről. Az őszi szerzői jogi javaslatunk, de más egyéb javaslataink számára is ez megfelelő alapot szolgáltat. Minden szereplő, szereplő hangot adhat a véleményének bármivel kapcsolatosan, és aztán júniusban, júliusban vagy szeptember elején, a nyár után, a konzultációk alapján átfogó egyeztetést tarthatunk a szerzői jogi csomagról. Biztos vagyok benne, hogy erről még majd hallunk. Tudjuk, hogy a konzultációra konzultációt lehet súlyozni is, ami egyébként sokak jogát nehezíti. Tehát ez sokakat foglalkoztat itt ebben a szakbizottságban. Említette, hogy szeretne inkluzív befogadó lenne. Talán küldünk majd javaslatokat arra, hogy hogyan lehetne másképp megfogalmazni a kérdéseket. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm biztos úr. Most pedig a hordozhatóságra vonatkozó jogszabály tárgyalásával folytatjuk. Um, um, Marco Zulo, would you like to take the floor on the opinion on... Marco Zulo. Online uh, szolgáltatások elektronikus hordozhatóságával kapcsolatban. Igen, köszönöm, elnök asszony, köszönöm a lehetőséget. Yes, please. okay. Grazie Presidente. Eh, oggi parliamo di portabilità. A hordozhatóság, ez a kulcs szó. Di Italia, e una volta arrivato in Belgio. Tehát ha például valaki vásárol Olaszországban eh, egy, eh, valamit, és azt nem tudja használni, Belgiumban mondjuk egy CD-t, hát nyilván ez, ez elfogadhatatlan lenne. Megvettem, megvette a, a jogokat is, és akkor ezzel a jogok sérülnek. Pontosan ez folyik ma. De alapvetően ez egy kisebb probléma. Az Euróbarométer azt mutatja, hogy az uniós polgároknak csak 11%-a kötött online tartalom használati szerződést, és ezeknek mindössze 10%-a több napot külföldön. Azok, akik ezt mégis megteszik, nyilván a társadalom legdinamikusabb tagjai, a, a lakosság azon tagjaihoz tartoznak, akik a mobilitást és az Európai Unión belüli mozgás lehetőségét kihasználják, például olyan diákok, akik külföldön tanulnak, vagy külföldön dolgozók, tehát a lakosság egy olyan csoportjára beszélünk, akik statisztikailag egyre többen lesznek. Akkor még, amikor először felment ez a kérdés, azt gondoltuk, hogy csak pár embert érint, és ennek az ellenkezőjéről bizonyosodtunk meg. Tehát egy változó piachoz kell alapvetően a jogszabályokat alakítani, ugyanakkor fontos, hogy ez a digitális tartalmak létrehozását ne veszélyeztesse. Tudjuk, hogy a nemzeti piacok sem homogének, Nyelvi, kulturális különbségek isnek eh, sem vagyunk hiány. Ezeket tiszteletben kell tartani mindenképpen, hogyha nem akarjuk eh, azt eh, látni, hogy a végfelhasználók számára egyre kisebb a választási lehetőség. Akik digitális tartalmat vásároltak, azok jogai fontos, hogy ne sérüljön, és fontos, hogy a nagy szereplők pedig ne nyomják el kisebb helyi szereplőket. Ehhez tehát a hordozhatóság tekintetében azt kell elérnünk, hogy ez ne csak egy európai ilyen licenszé váljon. A hordozhatóság, portabilitás és a hozzáférhetőség, azaz az accessibility között kell különbséget tenni, ami bizony nem egyszerű dolog. ehhez meg kell azt állapítani, hogy mikor, melyik esetben mely kritérium alkalmazandó. Fontos, hogy azt is lássuk, hogy nem fiktív lakcímet adnak meg. Például többen, hogyha meg akarjuk például azt állapítani, hogy évente mi az a maximum számú nap, amely során a polgárok a hordozhatóságot használhatják, vagy kihasználhatják. Főként most, amikor ilyen rettenetesen gyorsan fejlődik a technológia, az IP címek egyszer pontosan elégnek voltak, elég, elégnek bizonyultak, de hát a mobiltelefonokkal, a mobil telefonia adat ez ma már bőven nem elég. Fontos, hogy előfizetéses vagy nem előfizetéses szolgáltatásról van szó. Nagyon sok különböző szolgáltatás van ma, amely különböző adatokat kér a felhasználóktól, de az adatok valóságáról bizony e, különböző módon győződnek meg. Nekünk az a dolgunk, hogy ezeket a piaci szereplőket ne lehetetlenítsük el. Azt hiszem, hogy ezek az elmondottak is jól mutatják, hogy ezt egyébként többször beszéltük már, alapvetően itt nem a copyright, tehát a szerzőjogi kérdésekről van szó, hanem a belső piac bizonyos fokú standardizációjáról, így Kicsit aggaszt engem az, hogy a fejlesztési bizottsághoz tartozik most ez a téma. Igazából ennek itt a műszakbizottságunkban lenne a helye. Ez a mi mandátumunk szerves részét képezi. Ezek tehát azok a kérdések, amelyekről majd beszélni kell. Örülök nagyon annak, hogy a kollégákkal, a társelőadókkal együtt dolgozhatunk. Közös célunk, hogy egy ambíciózus, kiegyensúlyozott szöveggel álljunk elő. Köszönöm. Történetesen tudom, hogy a néppárti árnyék előadónak egy másik ülésre kell mennie, ezért lehet szó arról, hogy ő előbb sorra kerüljön? Akkor Emma, először te szólj hozzá, mert utána neked el kell menned. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a kollégáknak is azt gondolom, hogy Zulo úr nagyon helyesen reagált mindazokra a kérdésekre, amelyekről már a hordozhatóság kapcsán többször beszéltünk. A belső piaci szakbizottságban nagyon fontos ez a téma, hiszen ennek témája a digitális innováció. Ez biztosítja, hogy a felhasználók hozzáférhetnek a saját tartalmaikhoz. Amikor a legálisan vásárolt tartalomra beszélünk, akkor is meg kell ezért küzdenünk a legálisan letöltött tartalom esetében is. Több platform esetében is még gondoskodni kell arról, hogy az embereknek hozzáférésük van, amikor ők ezt megkívánják. Az előadó is megemlítette, hogy itt törékeny az egyensúly. Különösen fontos ez, amikor a kreatív ciklusról beszélünk, és gondoskodnunk kell arról, hogy a visszajelzés serkenti további kreatív tartalmak létrehozását. Nincs értelme annak, hogy nagyon előíró jellegű keretet alkossunk mindennek, ez ugyanis csak tönkretenni azt az üzleti modellt, amely táplálja ezt a kreatív ciklust. Ugyanis semmi értelme az alacsony minőségű tartalomhoz hozzáférést biztosítani, azt kell biztosítani, hogy minőségi és legális úton értékesített tartalmat látnak a felhasználók. Itt jogi pontosságra van szükség, és nagyon fontos az is, hogy a tartózkodási hely kérdésére koncentrálunk, és megfelelően kell ellenőrizni azt, hogy hol tartózkodik az, aki letölti ezt a tartalmat kulcsfontosságú, hogy ezt megoldjuk, ugyanis ha például az Egyesült Királyságot nézzük, eh, akkor a címek és eh, az irányítószámok nem elégségesek, ugyanis kb. 6000 ember eh, nyilatkozott úgy, hogy ő a Buckingham palotában lakik, mm, és mások más adataikkal is kreatívan bánnak. Ezért ez minden országban eltérő lesz, minden tagállamban máshogy néz ki ez a helyzet. Tehát az a dolgunk, hogy kihangsúlyozzuk, hol lehet az ellenőrzést alkalmazni, és hogy nyitottak vagyunk az egyes tagállamok közötti különbségeket is elfogadni. Erre azonban mindenképp megfelelő módszert kell találni. Alaposan át kell még gondolnunk a végrehajtási időszakot. Jelenleg 6 hónapra tettük ezt, ezt 18 hónapra vagy akár két évre is fel kellene emelni. remélhetőleg sikerül egy nagyon szilárd jelentést létrehozni. Én ezt szeretném, és úgy néz ki, hogy amerre a világ jelenleg tart, fontos, hogy a felhasználók hozzáférjenek a legális tartalmaikhoz. És úgy vélem, hogy ez a kezdeményezés egy jó egyensúly teremt, és ezért várom a további közös munkát. Nagyszerű, köszönjük, Éva Párnova. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszöntet szeretnék mondani a bizottságnak a remekül megfogalmazott szövegjavaslatért. Én meglehetősen biztos vagyok abban, hogy az irányelv helyett a rendelet választása nagyon fontos. A javaslatot nagyon erőteljesen a hordozhatóságra irányozták, és én módosítókat is fogok ehhez benyújtani. Ez egy viszonylag rövid és technikai jellegű szöveg, és úgy gondolom, hogy képviselőként, valamint az IMCO szakbizottság tagjaiként az a kötelességünk, hogy a polgároknak és a vállalkozásoknak beváltsuk az ígéreteinket, és pontosan erre lenne jó ez a rendelet, lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy elérjék azt a tartalmat, amelyet megvásároltak, amelyet fizettek, és ezt akkor is elérjék, amikor Európában utaznak. További költségek megfizetése nélkül hozzá kell, hogy férjenek ezekhez a tartalmakhoz. Természetesen ez nem korlátozza a vállalkozásokat abban, hogy innovációt hajtsanak végre, vagy hogy többletszolgáltatásokat nyújtsanak az ügyfeleiknek, és azt hiszem, hogy ez különösen a KKV, különösen a mikrovállalkozások és startupok esetében fontos. A hordozhatóságnak új normává kell válnia, és mindent meg kell tennünk hogy ezt 2017-re valóra váltsuk. Ez egyben azt is jelenteni, hogy egy új típusú vezetést kell megvalósítanunk, sokkal gyorsabban és lendületesebben kell elfogadnunk javaslatokat, amelyeket felhigítanunk sem szabad. Már elég sok idő eltelt azóta, hogy ezt a javaslatot nyilvánosságra hozták, és remélem, hogy a magas szinten koordinált cselekvésekkel a szakbizottságok közösen el fogják tudni érni ezt a célt. Van néhány olyan pont, amelyet pontosítani kellene a kezdeti javaslatban. Számomra ezek közül fontosnak tűnik az, hogy ezt a javaslatot ne használjuk arra, hogy a jelenlegi szerzőjogi kereteket megszilárdítsuk. Azt hiszem, hogy meg kell találnunk a megfelelő módját annak, hogy a vállalkozások ellenőrizni tudják a felhasználók földrajzi elhelyezkedését, és nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy nehezen megjósolható a technológiai fejlődés jövőbeli iránya. Nagyon jó, hogyha van valami bizonyosság a jogszabályokban, de nem szabad befagyasztani ezt a rendeletet. Ami a szokásos tartózkodási helyet illeti, ennek a definíciója meglehetősen minimálisra sikerült. Azt hiszem, ezt jó lenne még kisé kibővíteni, de csak arányos mértékben, és nem szabad nagyon hosszas definíciót adni ennek a fogalomnak. Ideális esetben olyan definíciót kellene alkotnunk, amely ennek a rendeletnek a céljait tökéletesen szolgálja, és szerintem fontos inkább az ellenőrzési folyamatra koncentrálni. Ami az idő ideglenességet illeti, azt hiszem, hogy a meghatározást jelenlegi formájában kell meghagyni, és inkább az ellenőrzésre koncentrálni itt is. A napok számát meghagyni szerintem a hordozhatóság elvét tenné tönkre. Ezek a legfontosabb témák, amikről beszélni szerettem volna, és én is nagyon várom már a sikeres együttműködést és a politikai megállapodás megvalósulását. Remélem, hogy ez még az év előtt első olvasatban megtörténik. És ennek révén három előnyt is adhatnánk a polgároknak. A földrajzi alapú tartalom letiltás, illetve a roaming díjak eltörlését is el tudnánk érni. Ez jó eszköz lenne a növekvő euroszkepticizmus ellen is. Végső soron pedig úgy gondolom, hogy nem szabad megfelelkezni arról, hogy ez a rendelet csak egy lépés a helyes irányba. El kell érni a határokon átnyúló hozzáférést az Unióban, és én nagyon várom az együttműködést összes kollégámmal. Köszönöm szépen. Nikola Danti. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Végre nekilátunk ennek a dossziénak jó néhány hónapja kezdtük el a munkát, és jó néhány komoly eszmecserét folytattunk már a hatáskörről. Elnézést kérek szóló kollégától, hogy, hogy elsősorban, hogy a Juri, a jogi szakbizottság kapta meg az illetékességet ez ügyben. De természetesen mi is hozzá tudunk járulni egy véleménnyel ehhez a fontos kérdéshez a javaslat, az Európai Bizottság javaslatának az <clears throat> alapvető célja, az azt hiszem, hogy világos. Az pedig nem más, mint hogy minél kevesebb akadályjal gátoljuk az európai fogyasztókat abban, hogy a jog, a legálisan megvásárolt eh, tartalomhoz, digitális tartalomhoz egy másik tagállamban hozzá férjenek. Egész egyszerűen a 21. század belső, egységes belső európai piacán a geoblocking értelmét veszti. Lássuk ezt be. Lehet, hogy egy integráltabb digitális piacot, egy igazi, működő, egy, egy, egy igazi működő belső piacot tudnánk teremteni. Ugyanúgy, mint hogy a roaming eltörlése is elkerülhetetlennek látszott. Nagyon sok embernek, ha nem is az európai polgárok többségének ez kézzelfogható eredménynek számít. Fontosnak tartom ugyanakkor hangsúlyozni azt is, hogy a különböző szerzői jogi kérdéseket eh, nem hagyhatjuk megoldatlanul, hiszen legálisan megvásárolt tartalom felhasználásáról beszélünk, alapvetően ez a kontextus. Uh, úgy érzem, hogy mi jobban tudjuk uh, az Európai Parlamentben majd az Európai Bizottság eredeti javaslatát tisztázni, világosabbá tenni. Egy olyan világos és könnyen alkalmazható szöveget kell elfogadnunk, amely aztán a gyakorlatban is kiállja az idő próbáját. Ezért fontos, hogy rendelet és nem irányelv formájában szabályozzunk. Nagyon fontos tenivelóink vannak még, például egy, az ideglenes tartózkodás fogalmának, illetve a életvitelszerű tartózkodási hely fogalmának a meghatározását. Fontos, hogy ezt a fajta információt a a kapcsolatban a szolgáltatók megbízhatóan be tudják gyűjteni. Lehetővé teszi ugyanis mindez majd, hogy 2017-ben már könnyebben alkalmazik ezt, amikor is megszűnik a roaming. a szerzői tulajdon jogok tulajdonosainak teljesen jogos kérése is be kell, gyépüljenek ebbe a javaslatba. Biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő hónapokban a szakbizottságunk megtalálja megfelelő megoldásokat arra, hogy ezt a támogatásunkra érdemes javaslatot jobb formába öntsük. Morten Lockhart. Morten Lockhart nincs itt. Um, so who else wants to speak? You... Uh, sorry, covering for Morton, is that right? <laughs> Thank you. Mégis itt van Morton. Thank you. Dita Sharon. Nem, akkor Dita. Morton helyett. Uh, thank you. Uh, I think I can be rather brutal. Rövid leszek, tömör és velős. Az kollégáim, a kollégáim által elmondottakat nagy részt osztom. Én is köszönöm az Európai Bizottságnak ezt a várva várt javaslatot. Nyolc cikkből álló 8 oldal hosszú rendeletről van szó. A típus jóváhagyás 90 valahány cikkből áll, és talán 400 oldalból. Azt hiszem, hogy tökéletes munkát végzett az Európai Bizottság. Négy oldalba tömörítette a magát a jogi szöveget, azért ennék előadóként úgy érzem, hogy minden erőmmel védeni kell magát a szöveget. Egy-két apró technikai jellegű módosító indítványunk lenne ezen a ponton, az hármas cikk, hármas bekezdésével kapcsolatban a szolgáltatóktól azt kérjük, hogy milyen minőségben tudják nyújtani a szolgáltatást egy másik tagállamban. Különösen tetszik az a gondolat, a kettes bekezdésnél tartunk, hogy ez szerepeljen a szerződésben, de hát hogyan valósul ez meg a gyakorlatban? A, nagyon nehéz lehet ugyanis megmondani előre a szolgáltatónak, hogy a felhasználás folyamatos során pontosan milyen minőséget tud gratulálni. Tehát valami olyan megfogalmazásra gondolunk, hogy az elérhető adatok alapján a szolgáltató úgy véli, hogy bla bla bla. A Szükség van olyan bekezdésre, amely a, leg, a jogi fikció ö, alapvetően zárja ki annak a, a vélelmét, hogy a jogosan szerzett, megszerzett tartalom melyik tagállamban használható fel. Time I would suggest to add three new Három új bekezdést is szeretnék a vagy ide, vagy a négyes cégbe, vagy a hetes cégbe beilleszteni. Ezek közül az első bekezdés arról szólna, hogy a szerződéstől való elállás joga megfelelően szabályozandó. A just withdraw from the contract with the provider or at least the portable content parts of those agreements. Secondly, Második bekezdés javaslatom szerintem szerepelnek egy olyan szövegrésznek, amely azt mondja, hogy ezek a változások nem jogosítanak fel elállási jogra egyik felet sem. Fogyasztókat ugyanakkor meg kell védeni, de ezek a változások, fontos, hogy ezek a változásokkal senki se élhessen vissza, csak azért, hogy például a teljévi előfizetését lemondja. Végezetül a bizottságtól, vagy a kollégáiktól továrok javaslatot arra, hogy hogyan fogalmazzuk meg azt a bekezdést, amely arra utalna, hogy a szolgáltatók által lehívott tartalom tulajdon jogával rendelkezők ezen változások miatt nem emelhetnek felhasználási díjat. Köszönöm szépen, most pedig érdeklődve várom a többi kollega véleményét. Van-e itt valaki a GUE-tól? A zöldek részéről valaki? Júlia? Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem ennek a javaslatnak a legnagyobb előnye az, hogy nem kontroverz, és ezt bóknak szánom, pozitív értelemben mondom. A bizottság kiváló munkát végzett, és egy nagyon összefogott jogalkotási javaslatot teljesztett elő, amely egy konkrét kézzelfogható probléma megoldását szolgálja, és lehetővé teszi, hogy egy másik országban hozzáférjenek a polgárok egy-egy szolgáltatáshoz, amelyre egy másik országban iratkoztak fel. Nyilvánvalóan ez a geoblocking általánosabb problémáját nem oldja meg, továbbra is sokan vannak, akik a, az ország határos oldalán találják magukat, és akik határokon átévelő megoldásokra szorulnak. Remélem, hogy a bizottság egy általánosabb javaslatot is beterjeszt majd a probléma megoldására. Köszönöm a jelentéstevőnek, amiért ilyen aktívan neki látott a munkának elkezdett egyeztetni a többi illetékes szakbizottsággal, és azt hiszem a javaslat kapcsolat a javaslatla kapcsolatosan sok változtatásra nem lesz szükség. Egy javaslatot, egy javaslattal egészíteném ki az eddig elhangzottakat, talán érdemes lenne egy bekezdést beépíteni a szövegbe a monitoring mechanizmusról. Az Európai Bizottság hatástanulmánya is azt mondja, hogy a javaslatot öt év elteltével felül kellene vizsgálni, ezt talán érdemes lenne megemlíteni a jogszabály szövegében is. A javaslatban szereplő definíció szerintem észszerű, sem értelmét nem látom az időbeli korlát bevezetésének, azt hiszem ebben mindannyian egyetértünk. Egy kicsit aggaszt, az a javaslat, amelyet a tanácsból hallhattunk, mi szerint a definícióba be kellene venni a származási országba való rendszeres visszatérést. Ez vajon akkor azt jelenteni, hogy a szolgáltatóknak ellenőrizniük kell ennek a ténynek a fennállását? Az Európai Bizottság szerintem nagyon körültekintően járt el, úgy fogalmazta meg a javaslatot, semmiféle adatvédelmi aggály nem erüljön fel, és ne kelljen a szolgáltatónak folyamatosan nyomon követnie, hogy a felhasználó éppen hol tartózkodik. Szerintem nem szabad a definíciót úgy megváltoztatni, hogy végül egyfajta monitoringra vagy ellenőrzésre lenne szükség a szolgáltatók részéről. Talán lehetne tisztázni azt, hogy a szolgáltatók hogyan ellenőrizhetik a tartózkodási helyet. Talán az leghatékonyabb módszer erre a bankszámla információk ellenőrzése. Nyilván hallhattuk azt is, hogy vannak olyanok, akik szerint adott esetben bárhol Európában vagy Európában több helyütt is lehet bankszámlát nyitni, ezzel megkerülve a számlát, a szabályt, de azt hiszem már ma is léteznek egyszerű módjai annak, hogy a, a geoblockingot megkerüljük annál, mint hogy 28 különböző bankszám, országban bankszámlát nyissunk Európában. Azt hiszem a bank számlához kapcsolódó információk ellenőrzése lenne a leghatékonyabb, és talán érdemes lenne javaslatot tenni arra, hogy hogyan lehet még egyéb észszerű megoldásokat találni. Várom az egyeztetést, nyomon követem a Júri Szakbizottság munkáját is a dossziéval kapcsolatosan, és remélem, hogy a szöveg kapcsán gyorsan megállapodunk, annak érdekében, hogy a szabályozás jövőre már életbe léphessen. Köszönöm. Thank you. Uh, much has been... Köszönöm szépen. Sok minden elhangzott már, sok mindent elmondtak a kollégák már helyettem, de Júliával nagyon egyetértek ebben az utolsó pontban, ezt nagyon fontosnak tartom. Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a szerzői jogok tulajdonosai ne éljenek vissza azzal a kötelezettséggel, hogy a szolgáltatónak ellenőriznie kell a tartózkodási helyet. El kell kerülni, hogy egy olyan helyzet alakuljon ki, ahol a szolgáltatók folyamatosan nyomon követik az IP címeket az ellenőrzés céljából. Ez semmiképpen sem lenne konstruktív. Nem vagyok biztos a bankszámla adatok felhasználásában e célból, nem tudom, hogy ez működőképes-e, de mindenképpen érdemes ezen is elgondolkodni, ez is lehet egy lehetséges opció, amelyel elkerülhető, hogy visszaéljenek az adatokkal. Köszönöm. Rendben. A, a biztosnak is elmondtam már az imént azt, hogy fontos lenne emlékeztetnünk arra, hogy számunkra az a fontos, hogy a fogyasztók nagyon sokféle tartalomhoz férjenek hozzá. Hogyha a jogalkotásban hibát követünk el, akkor beszűkítjük a fogyasztók választási lehetőségeit. A választási lehetőségek a diverzitás és a kreatív szerzői és a kreatív tartalmakhoz való hozzáférés. Ezek mind olyasmik, amiket biztosítani kell, és a tartalmak sokszínűsége. Mária, kérje a szót? Üdvözöljük, és köszönjük, hogy itt van. And Andreas would like to come, but come in Maria first. Thank you, Madam Chair. I... Köszönöm, elnök asszony. Nem hiszem, hogy sokat kellene mondanom ezen a ponton. Talán csak annyit, hogy köszönöm a kollégáknak, mindenkinek, akik pozitívan reagáltak a szövegre. nagyon hasznos, hogy elmondták, hogy mit kell tisztázni, és emlékeztetnénk mindenkit, bár nem hiszem, hogy erre szükség lenne, hogy ez nem csak belső piaci, hanem szerzői tulajdonjogi kérdés is. Ezért olyan fontos, hogy elérjük azt, hogy ha valaki fizetett egy tartalomért, tartalomszolgáltatásért, akkor ezt határon ne is vegyék észre, hogy átléptek egy határt, ne okozzon ez nehézséget. Hogy hogyan lehet meggyőződni valakinek a lakóhelyéről, hát ez fontos, itt egy arányos megközelítés tűnik célra vezetőnek, egyetértek éppen ezért azokkal, akik azt mondták, hogy nincs szükség korlátozni a hordozhatóságot, sokokból utaznak az emberek, és hogyha egyértelmű, hogy mi a lakóhely szerinti tagállam, akkor alapvetően a különböző európaiak különböző hordozhatósági igényeit ki tudjuk is szolgálni. Természetesen a szakbizottság tagjaival bármilyen módon szélesen együttműködünk. Köszönjük, András! Köszönöm szépen, elnök asszony! Nem igazán tudok mit hozzáfűzni, egyedül annyit, hogy köszönöm Éva Paunova árnyék jelentéstevőnknek, hogy ilyen világosan kifejezésre jutotta, hogy a néppárti frakció mit gondol a javaslatról. Látjuk azt, hogy változik a világ, és ezért az online szolgáltatások is változnak az Európai Unióban. Maria Martin Prat a bizottság részéről az imént elmondta, hogy a belső piac szempontjából is nagyon fontos ez az ügy, és a szellemi tulajdonjuk szempontjából is, ez persze igaz. Anna Korácabild kolléganőre nézek most, az Európai Unióban hál' Istennek vannak már olyan szolgáltatók, akik a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtást problémamentesen, zöggenőmentesen meg tudják oldani. Ha belső piacra gondolunk, akkor persze a fogyasztó és a szolgáltató közötti szerződéskötés között van még egy szereplő, az a személy vagy vállalkozás, aki a vagy amiatt tartalmat megalkotta. Ez is egy szerződéses viszony, ebben a szerződéses viszonyba avatkozunk be ezzel az eszközzel, ennek az oka persze a belső piac létrehozása, de a visszaható szabályozásra vonatkozó tilalom is itt van, ezért nyilvánvalóan a jogi keretek korlátozottak a beavatkozás szempontjából. Többször is elhangzott, hogy vannak olyan elemek, amelyek problémát okozhatnak. A foci meccsekre gondolok, például az angol Premier League esetében az irányelv elfogadása kapcsán gondadódhat, itt egy további lépésre lehet szükség de az egyes tagállamokban is, kiig- más tagállamokban is kiigazításokra lesz szükség, erről is beszélni kell. És végezetül ezen piacok európai szintre emelésével bizonyos nemzeti kínálatok a tartalmat illetően eltűnnek, mert megszűnnek azok a különleges piaci feltételek, amelyek itt jellemzőek voltak ideig, ezért a finanszírozási lehetőségek is csökkenni fognak. Ez fő, főként a középméretű és kisebb tagállamokra vonatkozóan lehet probléma. Én ugyan nagy tagállamból érkeztem ide, de azért elgondolkodom a kicsik és a közepes méretűek helyett is azon, hogy ez probléma lehet. Egyébként pedig üdvözlöm a javaslatot, köszönöm. Okay, Marco, would you like to come back in? Thank you. Marco, szeretnél még Yeah végén hozzászólni. Igen, tényleg csak nagyon gyorsan. Nos, valóban a kis piaci szereplők túlélése az én szemhez is közel álló és fontos kérdés. Úgy érzem, hogy éppen ezért egy hatástanulmány szükséges lenne a, a licenszek és az előfizetések témájában. Köszönöm, mondja az elnök, a menetrendel kapcsolatban gyorsan kell dolgozni viszonylag, mert a Júri szakbizottság határidőit tartanunk kell. A koordinátorok ülésén fogunk majd erről beszélni. Május 25-e a határidő, és 24-e június ban a módosító bénításának határideje, de majd a koordinátorokkal, a Jurival együtt kell erről megállapodnunk. Tehát kérek mindenkit, hogy viszonylag gyorsan próbáljon dolgozni. Köszönöm, köszönöm szépen. Most pedig folytassuk a koordinátorok ülésével, mert már így is késésben vagyunk.